Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük az ülésünket, a szakbizottsági ülésünket. Nagyon sok fontos témánk van napirenden az egyes ponttal kapcsolatosan, nevezetesen a napirend elfogadásával kapcsolatosan a következő módosításokról szeretném önöket informálni. A 13-as napirendi pont Costello asszony jelentése, a 12-es pont előtt kerül megvitatásra, nevezetesen a meghallgatás előtt. Ugye lesz egy meghallgatás az Európai Biztosító Egyesületek státuszáról. Ha ezzel mindenki egyetért, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és Schröder asszony fog majd elnökölni délután. A következő módosítás McIntyre asszony véleménytervezete a 22-es pont. Erről a szavazást július 10-i ülésünkre halasztjuk el, tehát ez a 23-as pont. Ha nincs észrevétel, akkor a napirend tervezetet módosítva elfogadjuk, az elnök közleményeit pedig majd interneten fogja közölni. Most pedig Jutta Steinruck asszonynak adom meg a szót a harmadik napi rendi ponttal kapcsolatosan. El fogja mondani a véleményét a módosítókkal kapcsolatban. Tehát a kompromisszumos módosítókról van szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, tisztelt kollégáim, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott együttműködés kiváló volt. Nagyon sokat dolgoztunk mindannyian a jelentéssel, <clears throat> legalább tízszer találkoztunk, és nagyon jó közös álláspontot tudtunk kidolgozni, kompromisszumok széles körét, körülbelül 125 kompromisszumos módosító indítványt egyeztettünk, de még, tehát az utolsó pillanatig keményen dolgoztunk rajta. Én mindig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki elégedett legyen. Például megjavítottuk azt a részt, amelyet már itt a szakbizottságban is sokan kritizáltak, mégpedig azt, hogy a programot a bizottság közös keretbe helyezte, és ezt átdolgoztuk, aztán szerettük volna, hogy a, a jó minőségi foglalkoztatásra legyen utalás, hogy legyen egy stratégiai tanácsadó testület, amely a bizottsággal és a tagállamokkal, valamint az NGO-kkal együtt tud működni a program megvalósításánál, illetve végrehajtásánál is. Aztán a végrehajtási, a bizottság végrehajtási jogosultságait kiszélesítettük, hogy, és a parlament horizontális, és a parlament tájékoztatását is befoglaltunk, befoglaltuk a jelentésbe. Azután a szociális vállalkozás, illetve a szociális innováció, valamint a társadalompolitikai kísérletekkel kapcsolatos igen vitatott definíciókat is kijavítattuk. Azon kívül tisztázni kell azt is, hogy az adófizetők pénzét pontosan mire is adjuk ki, hiszen 1 milliárd eurós támogatásról van szó. Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy ezt mire fordítják. Volt még egy nehéz kérdés. A ö, szociális ö, a szociális vonásokról itt szintén a progresszen belül megpróbáltuk tisztázni a kérdéseket. A progresszen belül minden tengelyt meghatároztunk, elhatároztuk azt, hogy milyen nagyon fontos területeket kell majd támogatni a progresszen belül, és nagyon örülök neki, hogy a közös kezdeményezéseket közös kezdeményekhez hozzá tudtuk tenni a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség új tengelyét. Reméljük, hogy, minden, hogy a tanács is komolyan veszi majd ezt a feladatot. Itt demonstrálhatják, illetve azzal, hogy a többéves pénzügyi keretből megfelelő pénzeszközöket, további pénzeszközöket biztosít erre a célra. A szociális partnerség elvét bevezettük, a civil társadalommal be kell vonni az, a döntési folyamatba a programokon belül minden szinten. Az Európai Uniós szinten <clears throat> ugyanúgy, mint a többi szinten, és az Európai Unió szinten még egy stratégiai tanácsadó testületet is fel fogunk állítani. Azon kívül nagyon világos jelzést kell adni arról, hogy a határokon átnyúló partnerségek mennyire fontosak, tehát az EU részt tengelyből kell ezeket finanszírozni, ez a tagállamok felé is jelzést adna arról, hogy a jövőre nézve marad még finanszírozás, nem, nem csak az Európai Szociális Alapokból kerül majd erre sor, és remélem, hogy ezt minden, mindegyik frakció támogatni fogja, tehát hogy az EU részen belül kell, hogy maradjon a, ennek a programnak a támogatása. Ne csak, ne csak szándéknyilatkozatok szintjén, hanem pénzügyi pénzeszközök szintjén is. Jó kompromisszumokat találtunk, jó keretet adtunk a programnak, konkrét javaslatokat adtunk, a bizottság amúgy is jó javaslatát még világosabbá tettük, még célszerűbbé tettük. Köszönöm szépen a jó és konstruktív együttműködést. Mindenki igyekezett azon, hogy javíthasson a jelentésen. Remélem, hogy holnap a szavazás pozitív eredménnyel fog majd zárulni, és első olvasatban tovább mehet a dokumentum. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Bullan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Jutta Steinrucknak ezért a munkáért. nagyon nyílt légkörben folyt ez a munka. Szeretnék az árnyék jelentős tevőknek is köszönetet mondani. Nagyon-nagyon sok a kompromisszumos módosító, ahogy el is mondta az előadó. Mindenképpen arra szerettük volna a hangsúlyt helyezni, hogy mennyire fontos a, a lokális, tehát a különböző helyi foglalkoztatási programokat biztosítani, a határokon átnyúló programok, az EURES, a progra, progress programok fontosak, a mikrofinanszírozás, a KKV-k segít, megsegítése nagyon fontos. A KKV-k adják a legtöbb foglalkoztatási lehetőséget. Van még egy téma, amelyet meg kell oldani. Ma délután vissza fogunk térni egy témára, ez az a bizonyos 5 százalék, amelyet 2 százalékkal szeretnénk csökkenteni, és ez a, az EPP frakciónak a javaslata, tehát 3 maradna, hogyha problémák merülnek fel a határokon átnyúló programokban, a 3 kal lehet segíteni a programok megvalósítását. Ahogy az előadó elmondta, nagyon bonyolult ez a program, van egy új fejezete, nevezetesen az ifjúsággal kapcsolatos problematika, ami az innovációt és a társadalmi változást illeti. Köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek is, akik elfogadták a javaslatainkat. Nagyon konstruktív volt ez a munka, és kísérleti programokat tudtunk ezáltal bemutatni. Elnök asszony, Harkin asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az előadónak. Ugye mindig megköszönik a parlamentban az előadónak a munkáját általánosságban is, de most kimondottan ki kell emelni, hogy köszönetet mondunk a jelentéstevőnek, a különböző javaslatokat tanulmányozta, vizsgálta, és nagyon jó munkát végzett. Még mindig vannak azonban kisebb elemek, annak ellenére, hogy a jelentéstevő nagyon sok mindent bevett a jelentésbe. Én szeretnék, er-, szeretném elmondani, hogy 99%-osan elégedettek vagyunk a jelentéssel, de van néhány probléma, például az egyenlő bánásmód témája az adó területen, adózás területén, továbbá az ESZ módosító, amely a jelenlegi válsághelyzetről szól, de hát itt is kompromisszumot tudott kialakítani az előadó, ugye utalt a jelenlegi válságra, de hát a válság az valószínűleg tovább fog tartani. Aztán ami a szociális ö, irányítást illeti. Tudom, hogy Bula úr nagyon szeretné, hogyha ez is benne lenne természetesen nem fogunk a kompromisszumos módosító ellen szavazni, de ez egy új fogalom. A Q módosítóban, QQ módosítóban úgy gondoljuk, hogy EU-s szinten kell fellépni, és fontos a dolgozók, munkavállalók jogaival eurós, uniós szinten foglalkozni. Végül pedig az LLL módosítón esetében nem arról van szó, hogy ellenvetésünk van, de egy hosszú listát szeretnénk belevenni például a szociális gazdaság szereplőiről. Én támogatom a szociális gazdaságot, de olyan kevés a költségvetésünk, hogy igazából célzottan kellene fellépni. Túlságosan hosszú lista esetében nem érhetjük el a célkitűzéseinket, mert nincs meg a megfelelő finanszírozási háttér. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó volt ez a munka, és támogatom. Köszönöm. Elnök, Deli asszony, aztán Cimer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék Steinruck asszonynak gratulálni a munkájának a minőségéért mellesleg a társelőadókkal nagyon jó volt az együttműködés, a teljes munka során. Ez nagy öröm számomra. Ami a lényeget illeti, nagyon sok a kompromisszum, és számomra örömteli az, hogy fellépünk a szociális kirekesztés ellen, a szegénység ellen, és ebben a programban rámutattunk mindenre, és a szociális partnerek, az NGO-k munkájára is, tám, munkáját is alapul vesszük. E, ennyi az első észrevételem. A következő, a második, az az, hogy nagyon nehéz volt a fogalmakat meghatározni itt a különböző területeken, de azt hiszem, hogy a kompromisszumok kielégítőek, és azzal fejezném be, hogy köszönöm ezt az innovációt, ezt a kollektív intelligenciát, a negy, ne, és a negyedik pillért, amely az ifjúság, amelyet az ifjúságnak szánunk. Az ifjúság, a fiatalok helyzete Európában szinte mindenhol katasztrofikus, és a fiataloknak igen szükségük van erre az Európai Parlamentre, hogy pozitív kezdeményezésekkel ö, ö, próbáljuk meg a helyzetet fejleszteni. Gátat kell vetni a munkanélküliségnek, garantálni kell a foglalkoztatottság szintjét európai szinten, azt hiszem, hogy ez mindenki számára nagyon jó lenne. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is, és az előadó asszonynak is a munkáját, elnök asszony, Cimmer asszony, aztán Van úr. Köszönöm szépen, én is szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy Steinbrück asszonynak megköszönjem ezt az alapos munkát 125 kompromisszumos módosító és több mint 230 módosító indítvány érkezett. Látszik, hogy mennyire fontos, és először első munkája Stein Lukaszonynak, úgyhogy nagyon melegen gratulálok hozzá. A jelentés a bizottság azon javaslatából indul ki, hogy javasoljon egy, egy struktúrát ezeknek a támogatásoknak, és a munkát ilyen alapon szeretnék tovább folytatni. Frakcióm véleménye szerint, annak ellenére, hogy a kompromisszumok nagy részét nem mi adtuk be, támogatjuk a kompromisszumokat, különösen az a vitának a legfontosabb része, ahol a szociális vállalkozásokról van szó, és ott majd nagyon jól át fogjuk gondolni, hogy hogy kezeljük az akkori kialakult kompromisszumokat. A szociális vállalkozás indítással kapcsolatban mindig is kritikusak voltunk, mert úgy gondoljuk, hogy a paradigma váltás, amit megtörtént a, a bizottság részéről, az e, esetleg kihatással lehet majd a magán és a közféra együttműködésére, és ez, ebben nem vagyunk benne biztos, hogy ez megfelelő út, de végül is pozitívnak tartjuk a jelentést és a jelentéstevő asszony által benyújtott módosítókat, illetve kompromisszumokat. Különösen köszönjük azt, hogy a határokon átnyúló mobilitás kérdését is felvetette, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Azon kívül a partnerség elvének hangsúlyozása, amely az Európai Uniós szinten is meg kell, hogy erősödjön, ezt is nagyon pozitívnak tartjuk. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Tomás van Ulszán Schröter asszony. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy a kompromisszumokat eh, ilyen sokan támogatják, és hogy ezeket sikerült elkészülni eh, ez való, valóban szinte egy állásfoglalásnak tűnik. Nagyon fontos, hogy a véleményünket kifejezzük, és nagyon nagy tiszteletet érdemez Jutta a munkádért. Ezért nagyon fontosnak tartom először is, a, amit Harkin asszony már említett, tehát a szociális partnerek bevonását a munkába, és méghozzá nem csak úgy, hogy ül, odaülhessenek az asztalhoz, hanem úgy, hogy struktúrált módon együtt működjenek velünk. Szükség van a társadalommal fölvenni a kapcsolatos, és és bevonja a, a társadalmi szereplőket, a, részvevő, a részvevőket a munkába, ugyanis nagyon sok információt nem is kaptunk volna meg, hogyha nem működtünk volna velük együtt. Most természetesen sok, sok szervezettel együtt kell működnünk, és ezért tartom a ZZZ kompromisszumot is nagyon jónak. A fiatalok munkanélküliségét is pozitívnak tartom, hogy ezt kiemeltük, és, az, és nagyon fontos, hogy e- erre a bizottság különítsen el pénzt, nem kell ehhez új pénz, csak egyszerűen másféleképpen kell elosztani a forrásokat. Ami prioritás, annak meg kell, hogy legyen a pénz, nem, hagyjuk egyszer, nem hagyhatjuk a fiatalokat magukra, nem hagyhatjuk, hogy elvez, elveszett generációk alakuljanak ki, úgyhogy erről is gondoskodnunk kell. Aztán a partnerség elve, illetve a határokon átnyúló partnerség. Ezzel kapcsolatban az e nek rendkívüli fontos szerepe van. Nagyon fontos eleme ez az európai hozzáadott érték kitermelésének, úgyhogy ezt mindenképpen támogatnunk kell. És és ehhez megvannak az Európai Bizottságnál az pénzeszközök. Itt megint csak nem kell ezért külön költségvetési sort kialakítani, csak jól ki, kellett haszn- ki kell használni, ezért nagyon fontos, hogy támogassuk az EURES tovább tovább működését. Nagyon sokszor, nagyon sok EURész tagtól, illetve az EURészben résztvevőtől azt hallottuk, hogy ha az EURész nem tud tovább működni, akkor a mi működésünk szűnik meg, a mi működésünket és létünket fenyegeti ez. Úgyhogy nagyon örülök még egyszer, hogy nagyon jó, sok jó kompromisszumos megoldást találtunk. Ez arról tanúskodik, hogy mégiscsak ki tudunk alakítani közös álláspontokat. Köszönöm az árnyék jelentést jelentéstevőknek is a munkáját, és gondolom, hogy mindenki szempontjából nagyon jó jelentés lesz. Ez remélem, hogy holnap a szavazásnál is ez ki fog majd derülni. Köszönöm. Mennyi dicséretet kapott ma az előadónk Schröder asszony? Köszönöm szépen, hát meg is érdemelte a dicséretet az előadó, nagyon strukturált módon dolgozott, és ez sokat segített. Egyszerűen ez jelenti a különbséget a között, hogy most több mint 300 módosítóról szavazzunk, és kicsit véletlenszerű eredményt kapjunk, vagy hogy a kompromisszumos módosítókról szavazunk-e majd. Rengeteg munkát fektetett a jelentéstevő asszony ebbe, sok találkozót tartottak, és itt sokkal biztonságosabb, sokkal jobb eredményt fogunk majd kapni. Nagyon sok fontos részletet kidolgozott, sikerült öm, valahol félúton összetalálkozniuk a frakcióknak, és azt hiszem, hogy ez, ennek segítségével sokkal jobban tudunk majd működni. A több éves keret ben is világosabban szerepel majd ez az eszköz, és ezzel majd az európai lakosság igényeinek sokkal meg jobban meg fogunk tudni felelni, többek között a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség szempontjából. Én is aláhúznám az EURész partnerségeket, illetve az ezzel kapcsolatos pénzeszközöket, amelyeket kiemel a jelentés, és azt hiszem, hogy ez a megfelelő út, ez a megfelelő eh, mód eh, és eh, azt hiszem, hogy nagyon világos, hogy hogy eh, egy folyamatos munkát kell arra azon eh, végeznünk, hogy eh, ha más nem, akkor a tartalékok felszabadításával fordítsunk erre pénzeszközöket. Ez volt az egyik, amit mondani akartam, a másik pedig az, hogy a szociális inter, innovációnak kell-e meghatározása. Véleményünk szerint nem, ez csak egy kísérleti kísérleti terület, és hogyha a definíciót túlságosan leszűkítjük, akkor leszűkítjük majd a kísérletek lehetőségét is. És most az, hogy honnan kerül erre pénz, hogy milyen körülmények között, stb aztán, hogy milyen százaléka, hány százaléka kell, hogy a pénznek mire fordítódjon, az nagyon, az, annak a meghatározása nagyon fontos, meg hogy a célokat, az eszközök célját megfelelőképpen definiáljuk, de az innovációval kapcsolatos definícióra szerintünk nincsen szükség, hiszen a válság is megmutatta, hogy megjelenhet egy csomó meglepő jelenség, amivel nem számoltunk, és ezért nem szabad a definíciókat túlságosan szűkre szabni, mert a akkor az, azzal a saját lehetőségeinket korlátozzuk. Tehát úgy gondoljuk, hogy ennek a szűkítése nem szükséges, azt tanácsolom, hogy ezt mindenki még egyszer alaposan gondolja át. Madame Mistrela. Estrela asszony és Sinclair asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, csak úgy, mint kollégáim, a jelentéstevő asszonynak. Azt hiszem, hogy valóban kiváló munkát végzett. Nagyon fontos ez a jelentés. Abból is látjuk ezt, hogy milyen sok módosítót terjesztettek be, és hogy mennyi kompromisszum született. Szeretném felhívni a figyelmüket azokra a módosítókra, amelyeket a FEM bizottság terjesztett be. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek és ennek a szakbizottságnak mindenképpen támogatni kell ezeket a módosítókat. Az Európai Uniónak a jogalkotási keretét mindenképpen adaptálnia kell az új szükségletekhez a megfelelő jogalkotás során figyelembe kell vennie az új kockázatokat, a munkavállalók biztonsági feltételeit. Azt sem szabad elfelejteni, hogy arra van szükség, hogy kiegyensúlyozott családi és munkai feltételeket biztosítsunk a nők számára. A különböző programoknak ezt is figyelembe kell venni, és mindenképpen arra kell szolgálniuk, hogy a munkafeltételeket biztosítsák, javítsák a családi élet feltételeit javítsák, és olyan intézkedések szülessenek, amelyek lehetővé teszik az anyasági vagy az apasági szabadságot, a női munkaerőt bátorítani kell, például mikrofinanszírozási lehetőségeket nyújtva számukra, és fontos lenne, hogy még több nő dolgozzon, ahogy az EU 2020-as stratégiájában is kiemelték. A 2010-ben a tanács egy mikrofinanszírozási eszköz hozott létre, amelynek az a célja, hogy a női munkaerőt bevonja a munkába, bátorítsa a nőket, hogy vállaljanak munkát, hogy fellépjen a szegénység ellen. A nemek közötti egy, egyenlőség szintén utal mindenre, a jelentés utal a nemek közötti egyenlőségre, mert ne felejtsük el, hogy a nők nagyon fontos szerepet játszanak a társadalomban és a szociális változásban, valamint az innovációban. Köszönöm, Szentklár asszony. Thank you, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a nagyon nehéz munkájáért. Teljesen nyilvánvaló, hogy mennyire jó volt ez a munka. Ezek a témák nagyon fontosak az Egyesült Királyság számára is, és az egész Unió számára. A probléma az az, hogy hogyan lehet a közösségi jogszabályt és általában jogszabályokat alkalmazni az európai jogszabályokat sok esetben nagyon szigorúan alkalmazzák. Azt is látjuk, hogy az Európai Uniónak nincs meg a saját mechanizmusa arra, hogy a többi 26 állammal kapcsolatosan a különböző jogszabályokat megfelelően érvényen juttassa, és úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságban sokkal szigorúbban veszik ezeket a közösségi jogszabályokat. A KKV-k számára is fontos lenne mindez. Azt is látjuk, hogy a brit munkavállalók számára sokkal több lehetőséget kellene biztosítani, és a kormány álláspontja nem mindig veszi figyelembe a rendelkezésre álló jogszabályokat. Az Egyesült Királyság kormánya nagyon kritikus a jelentéssel kapcsolatosan, különösen Eh, a válságidőszakban, a megszorítások időszakában eh, a pénzügyi lehetőségekkel is eh, megfelelő módon kellene gazdálkodni, a költségvetést nem lehet emelni, ugye ezt mondják, és leginkább költségvetési csökkentésekre koncentrálnak, ami a az alkalmazás illeti. Itt azt látjuk, hogy például hiányzik a hatástanulmány. Hány, hány e-mailt kaptam, amelyekben mindenhol azt kérik, hogy ezt az állapotot állítsák már le, nagyon sok a bürokrácia, nem lehet tovább ilyen bürok, bürokráciával működni. És ezt hallom az érektől is. Mindenki belefáradt abban, abba, hogy nem igazán értik meg a, az emberek problémáit. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy biztosíthatom önöket az, arról, hogy se Clegg asszony, se Cameron úr nem támogatják az elhangzottakat, de hát őszintén arról van szó, ugye, hogy a következő napirendi pont, az én napirendi pontom, majd visszatérünk ezekre a témákra még, de most szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett, nagyon sok a kompromisszum, a módosító, üdvözöljük a bizottság javaslatát, és azt, hogy megvan a folyamatossága a programoknak, ugye ezt javasolja a bizottság is, például a szociális változás innováció programja is nagyon jelentős, a legjobb gyakorlat figyelembevétele, számos olyan aggodalmunk van azonban bizonyos kompromisszumokkal kapcsolatosan, amelyeket nagyon nehéz támogatni, az lenne a célunk, hogy ne többet költsünk, hanem kevesebbet, de hatékonyabban. Vannak aggodalmaink olyan területeken is, amelyeket végül is a szándék szintjén támogatunk, de úgy gondoljuk, hogy itt több párhuzamos program van, például az EURES program is, amely valahol versenyben van a nemzeti szociális programokkal. Aztán a, a mm, ifjúság, a fiatalok úgymond pillére, ez a negyedik pillér sokkal hatékonyabb lenne, hogyha horizontális munkaerőpiacra koncentrálnánk, és a rendelkezésre álló erőforrásokat jobban használnánk ki. Számos olyan kompromisszum van, amelyet nagy örömmel támogatunk, például a mikrofinanszírozás területén, és elismerem, hogy a legtöbb frakció támogatja ezeket a kompromisszumokat, de én is el akartam mondani az én frakcióm véleményét. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Elnök asszony, köszönöm szépen, és most visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Igen, és aztán majd én is mondok még néhány dolgot. Ja, vielen Dank zunächst. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök ennek a sok dicséretnek, de a dicséretet tovább is adom rögtön annak a sok segítőnek, aki a munkámban közreműködött, a alkalmazottak, a, a titkárság, az árnyék jelentéstevők. Nagyon jó együttműködést végeztünk, ezért ezt a dicséretet, ezeket a dicséreteket meg kell osztanom velük. A Azoknak a kritikáját viszont nem osztom, akik nem vettek részt a vitában. Biztos, hogy aki részt vett, az tudja, hogy őszintén megpróbáltunk a vita során minden véleménynek helyt adni, és minden véleményt figyelembe venni. Sok frakció olyan olyan kritikával élt, amely amelyel korábban nem, tehát a munka során nem hozakodtak elő. Úgy tűnik, hogy a kompromisszumos megoldások egy sora támogatásra fog találni. A Nőjogi Bizottság véleményéből is azt tűnik ki, hogy az eddigi eurésznek folytatódni kell. Több helyen hangsúlyoztuk azt, hogy a megkülönböztetés mentesség nagyon fontos kell, hogy legyen, és programjaink fontos részét kell, hogy képezze a jövőben is. Azt, szeret, azt is tisztázném, tisztázni szeretném, hogy amikor a fiatalok munkanélküliségére koncentrálunk, akkor azt azért tesszük, mert egyelőre Európában nincsenek ilyen konkrét projektek egyelőre. Szükség van ezekre, és ezért szeretnénk azt, hogy ez most létrejöjjön. A, azt tudjuk, hogy a költségvetések nagyon nehéz helyzetben vannak Európában mindenhol, de Pontosan ezért kell erre figyelnünk, hiszen évek óta tárgyaljuk már a fiatalok munkanélküliségét, de még semmiféle konkrét lépést nem tettünk ennek a megelőzése érdekében. Aztán, hogy miért volt fontos a definíciókat tisztázni. Azért, mert nagyon fontos tudni, hogy a pénzeket tulajdonképpen mire is adjuk ki. Amikor a szociális vállalkozás indítás témájáról beszéltünk, akkor is felmerült ez, hogy vigyáznunk kell, hogy ne dobjuk ki a pénzt olyan célokra, amik, amikre nem lehet hasznosan felhasználni a pénzt, és ezért volt számunkra fontos, hogy világosabbá tegyük a megfogalmazást. Kompromisszumos megoldásokat találtunk a határokon átnyúló partnerség, illetve az, az, az, annak finanszírozása, valamint a szociális életvitel téma témában, és az EURészel kapcsolatban is azt szeretnénk, hogyha nem más programoktól vennénk el a pénzt, hanem hogy a bizonyos tartalékokat szabadítsunk föl a program finanszírozásának emelése érdekében. Én azt hiszem, hogy a kompromisszumos módosító indítványok jó alapot képeznek a holnapi szavazáshoz. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, és nagyon örülök neki, hogy ilyen konkrét, részletesen kidolgozott álláspontot sikerült kialakítanunk. Megtaláltuk a közös hangot, és ezért mindenkinek köszönöm az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ön szövegét holnap fogjuk megszavazni. Három észrevételem lenne. Először is a szavazással kapcsolatosan. Természetesen a koordinátorok beleegyezésére van szükségem egyrészt. Először is talán emlékeznek arra, vagyis holnap fogunk szavazni e szövegről, és ez egy jogszabályi alap lesz. Az e-, elsők fogunk, elsőként fogunk szavazni egy ilyen típusú szövegről. És elsők vagyunk, akik alkalmazni fogjuk az elfogadott jogszabályt, amely azt is jelenti, hogy a költségvetésre e, nem lesz kihatással e, a, ez a munka, tehát hogyha az adott módosítókat nem fedik le a kompromisszumok, és számadatokat tartalmaznak, akkor nem lehet szavazni. Tehát tehát ezt mondom, hogy holnap ne legyen félreértés, hogyha számadatok, számok vannak az adott kompromisszumon, akkor nem lehet azokat megszavazni. Tehát senki nem mondja azt, hogy jaj, az én módosítomat nem szavazták meg. Tehát ez egy szabály. Aztán továbbá is vannak nehézségeink, mert az a gyakorlatunk, amely ugye a parlamenti gyakorlat, az az, hogy tárgyalásokat folytassunk három oldalúan a bizottság általi mandátum alapján, és a plenáris ülésen a végső szavazáson olyan módosítókat szavazunk meg, amelyek figyelembe veszik a kompromisszumokat, és amelyekről a tanácsolás olvasatban már megegyeztünk. Ez a gyakorlat a parlament egyik bizottsága, szakbizottsága, amelyel szorosan együttműködünk. Egy másik eljárást akart kezdeményezni. Ez arról szólna, hogy a módosítókat is megszavazzuk, de a szöveg eh, ne kerüljön záró végső szavazásra tegnap, amikor a kontaktcsoport találkozott a parlament elnökével, én felvetettem ezt a kérdést, és azt kérte, hogy transzverszális módon oldjuk meg ezt a kérdést. De ugye megvan a mandátumunk arra, hogy a lehető leggyorsabban megnyissuk a vitát a tanácssal. Úgyhogy én következésképpen azt javaslom önöknek, hogy holnap szavazzuk meg a módosítókat és az állásfoglalást, de ezzel szemben ne szavazzuk meg a jogszabályi állásfoglalást. Tehát csak egy szavazás lenne, és a másik szavazással kapcsolatosan pedig vagy júliusban szavazunk, és akkor a bizottság között, bizottságok közötti horizontális eljárás szerint járunk el, vagy pedig csak a háromoldalú tárgyalások után fogunk a, ö, szavazni az eredmények ismeretében. Tehát ez a helyzet. Holnap azt javaslom, hogy holnap a 120, 120 kompromisszumos javaslatot szavazzuk csak meg, de a de az állásfoglalás, a jogalkotási állásfoglalási javaslatot nem a teljes, tehát az, a záró szavazásra nem kerülne holnap ö, ö, sor. Nem tudom, ez mi, mindenki értette ezt a nagyon bonyolult, bürokratikus, zűrzavaros mondandót. Úgy tűnik, hogy igen, akkor köszönöm szépen. Harmadik észrevétel, mint tudják, Jutta Steinbrück asszony jelentésével kapcsolatban a jogi eh, osztályt is megkerestük, mert eh, egyesek azt mondták, hogy bizonyos dolgokra nem kaptunk engedélyt. Na most a jogi osztály eh, igazat adott bennünk, nekünk, tehát az előadónknak igaza van, jó a jogi osztály, nagyon örülünk ennek. De egy másik aspektussal kapcsolatban is megkérdeztük a jogi osztályt, a szakbizottság az eures kapcsolatban a, követke, a bizottság az eures kapcsolatban a következőt akarja tenni. Eredetileg rendeletről eh, van szó, ahol a parlamentnek nincsen döntési jogköre. A rendelet alapján eh, különböző kezdeményezéseket hoztak, hogy az EURES programot megvalósítsák. Na most ma az Európai Bizottság ezeket az EURES végrehajtási intézkedéseket meg akarja változtatni, annélkül, hogy magát a rendeletet megváltoztatná. Pedig a rendelet jogalapot váltott tehát ma már együtt döntés alá tartozna. Mi úgy ítéljük meg, és a jogi osztály nekünk ad igazat, hogy az Európai Bizottság nem változtathatja meg a keretprogram ö, alkalmazási végrehajtási intézkedéseit, hogyha a jogalap közben megváltozott. Úgyhogy eh, ha egyetértenek vele, akkor az önök nevében a biztoshoz fogok fordulni, hogy ne módosítsák az EURES program eh, intézkedéseit, anélkül, hogy eh, hivatalosan visszatérnének az együtt döntéshez, illetve a parlamenttel együtt változtatnánk meg, változtatnák meg az eredeti rendeletet, ami alapján ezeket a kezdeményezéseket hozták Időnként persze eh, a sürgősségi eh, kérdések fontosabbak. Látom, a Sőterasszony eh, elégedett ezzel a megoldással, akkor ezt fogom tenni és ennek alapján fogunk holnap szavazni. A négyes pontnál pedig McIntyre asszonynak adom meg a szót, az ő jelentéséhez érkezett, az ő véleménytervezetéhez érkezett módosításokkal kapcsolatban kis és középvállalkozások versenyképesség és üzleti lehetőségek. Az ITRE szakbizottság részére készítjük előadó asszony öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az árnyék előadóknak, elvégzett munkájukért és a támogatásért is. Egyértelmű, nagyon fontos téma ez minnyájunk számára, és nagyon hálás vagyok azért, hogy elhalaszthattuk a következő hónapra a vélemény megszavazását, és így megfelelően tudunk foglalkozni a kompromisszumokkal. A fordítások a múlt hét végén érkeztek meg, és tényleg nem gondoltuk, hogy korrektül el tudnánk végezni az egész munkát most. Mindenkinek köszönetet mondok a West Midlandből érkezett kollégának, Phil Binyennek különösen, de mindenkinek, hogy beleegyeztek a halasztásba. 62 módosító érkezett, és pillanatnyilag a kompromisszumok kidolgozásával foglalkozunk, és az árnyék előadói egyeztetés előtt mindenki ezzel fogjuk juttatni a tervezeteket. Meglehetős probléma volt a fordítással, nem csak időgényes volt, hanem szeretném elmondani, hogy a 23-as módosítónál Pupákis úrtól érkezett ez, a görög szöveget visszafordították, és a tömeg média hozzáférése a finanszírozáshoz szerepel a szövegben, tehát KKV helyett tömeg tájékoztatás került be, SME helyett mass media. Hát mindenképpen felhívnám a figyelmüket erre a fordítási tévesztésre. Nagyon bízom benne, hogy olyan kompromisszumokat tudunk készíteni, amelyek széleskörű támogatást élveznek majd, hiszen nagyon fontos ez a véleményes, tényleg igyekezni fogok megfelelő szöveget készíteni. Mindenkinek, tehát még egyszer köszönöm. Lignan úr. A kollega elvonta a figyelmemet, kollega nő Nos, szeretnék köszönetet mondani McIntyre asszonynak a munkájáért, és az együttműködésért is, ami kiváló volt. Köszönet az asszonynak is, hogy beleegyezett, hogy elhalasszuk a szavazást. Pénteken, vagy csütörtök este kaptuk csak meg a lefordított szöveget. Minden esetre már hazafelé utaztam az Egyesült Királyságba akkor. Ez egy fontos vélemény. Fontos, hogy megfelelő időt szálljunk rá, megfelelően megvitassuk. Egy sor módosító érkezett azonos bekezdésekhez, úgyhogy kompromisszumokat leszünk kénytelenek készíteni. Elég kevés módosító van, amelyek pozitívak, és egyértelműen támogatni tudjuk őket, de szükség van a kettes és a hatos bekezdésnél a kompromisszumokra. A kettes és hatosnál nagyon sok módosító érkezett, amelyek gazdagítják a szöveget, pozitívan kontribuálnak hozzájuk, ezeket figyelembe kell venni, be kell építeni a szövegbe, úgyhogy mindenki egyet tudjon érteni velük. Pupákis úr módosítói meglehetősen nagy zavart okoztak a munkatársaim körében, de most már úgy tűnik, hogy a dolog rendeződött sőt terasszony módosítói, különösen a 12-es és a 34-es érdemelnek észrevételezést. A 12-essel kapcsolatban az a gyanúm, hogy az irányával egyet tudok érteni, de az angol fordítás elég nehezen interpretálható, hogy mit is jelent. talán újra fogalmaznám ezt a módosítót, ha megengedik. A 34-es Söter módosító is kérdéseket vet fel. Én nem tudtam, hogy létezik egy Európai Megfigyelőközpont a kkv számára. Ez egy létező szervezet? Vagy ez csak egy általános uh, köznév a megfogalmazás. Nem tudom, hogy van-e ilyen szervezet, vagy, vagy itt arról van szó, hogy egy új szervezetet hoznánk létre. A 13-as és 14-es módosítókkal kapcsolatban is van észrevételem, ezek nem veszik figyelembe a finanszírozás költségére, finanszírozáshoz való hozzáférésre vonatkozó módosítókat, Schröter szony ezeket nem vette figyelembe, valószínűleg megfogalmazásbeli problémáról van csak szó, 13-as, 14-est egyébként tudnánk támogatni, de nem akarjuk a finanszírozás költségét kivenni belőle, hiszen erről már korábban megállapodtunk a 18-as módosítónál azt gondolom, hogy mindenfajta szabályozás jelenthet terhet. Én nem tudom támogatni azt a megfogalmazást, amivel indul a 18-as módosító, mert a legszükségesebb szabályozások is terhet jelentenek. 27 éve dolgozom KKV-kkel, és én sosem javasolnám, hogy a terhet jelentő kifejezést töröljük, mert az igazság az, hogy bizony terhet jelentenek ezek, egyes terhek persze szükségesek egyszerűbb, hatékonyabb szabályozás, jobban alkalmazható szabályozás, jobb normákkal a munkavállalók számára, ugyanakkor ö, olcsóbb. Azt hiszem, hogy mindezzel egyetérthetünk. Elnök, köszönöm szépen. Hagner asszony, aztán Sinclair asszony. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek hogy az jövők találkozója során megpróbálta összeegyeztetni a nagyon különböző jellegű módosítókat, és csatlakozom ahhoz a megállapításhoz, hogy nagyon fontos az időkeret, az ITRE szakbizottságban is lesz majd erről szavazás, és ez megengedi nekünk, megengedte nekünk azt, hogy jól átgondolhassuk a módosítókat, és megfelelő kompromisszumokat találhassunk. Két témára szeretnék koncentrálni. Az első ezek között az a munkavállalók védelme. Nagyon fontos, hogy az igazgatási terhek csökkentésével ne keletkezzen egy másodrendű társadalom, a kis, illetve a nagy vállalkozásokban foglalkoztatottak közötti különbség ne legyen nagy. Nem engedhetjük meg azt, hogy a költségcsökkentések miatt a munkahelyi egészségügy, illetve a munkahelyi körülmények helyzete romoljon. A munkavállalók védelmét a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is figyelnünk kell, ezt biztosítanunk kell. Aztán ez a one in, one out szabály, tehát hogy egy szabály elfogadásakor egy kevésbé hatályos szabályt ki kell, el kell törölnünk, ez, ehhez sem tudok megfelelőképpen csatlakozni. Ahhoz arra is utalnék, hogy a semmiképpen nem szabad a gazdasági haszon fényében lemaradni, illetve megengedni, hogy az egészségügyi körülmények csak romoljanak. A másik téma, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az innovatív hozzáállás a KKV-k számára is nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban a duális oktatás szerepe igen fontos, tehát az, hogy a fiatalok a, a képzésük során részesülhessenek ilyenfajta képzésben, tehát hogy ezt költségkímélési okokból ne csökkentsük gazdasági szempontból nagyon fontos az, hogy a fiataloknak megkönnyítsük a hozzáférést a munkahelyekhez, illetve a gyakorlok, gyakornoki helyekhez, és ezzel segítsük elő azt, hogy innovatív módon tudjanak dolgozni. Tehát ezt a lehetőséget meg kell könnyítsük az, hogy az oktatásba oktatásba befoglaljuk ennek a gyakornoki munkának a fontosságát is. Claire, puis Madame Schröter, Sinclair asszony, aztán Schröter asszony, és itt lezárjuk a hozzászólói listát. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondanék McIntyre asszonynak is ezért a véleménytervezetért valószínűleg nem fognak meglepődni, hogy nagyon sok nyilatkozatával egyetértek. Jó kísérlet ez arra, hogy vitát nyissunk a KKV-k problémájáról, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem valószínűleg az egész Európai Unióban nehéz helyzetben vannak. Ő is a West Midlandsből érkezett, akár csak én, és valószínűleg ugyanannyi levelet kapott a választópolgároktól, én hetente találkozom ezekkel az emberekkel. Bennon úr is érti, hogy nem csak a West Midlands beli kkv hanem az egész Európai Unióban működő KKV-k helyzetéről van szó. Egyfajta teszt ez a vélemény arról, hogy az önök pártja, McIntyre asszony mit tud tenni a KKV-kért. Úgy gondolom, hogy el kell, hogy magyarázzák, hogy mit akarnak és mit nem tenni nagyon sok mindenről lehet itt beszélni, csak nagyon kevés fellépés történt 2009-ben a Kisvállalkozói Föderációnál együtt találkoztunk választás előtti szakpolitikai konferencia volt ez, és először is azt kérték a KKV-k, hogy legyenek kedvesek, ne avatkozzanak be a szabályozásba az EU részéről a KKV-k vonatkozásában többet. Egy FSP vacsorán is ott voltam, ahol George Osborne pénzügyminiszter a KKV-k helyzetéről is beszél, de a pontosan arról az elefántról, ami a porcelánboltba behatolt, nem szólt az Európai Uniós szabályozásáról. Bennen úr az Egyesült Királyság kormánypártját képviseli az Európai Parlamentben, és be kellene ismerni, hogy eddig kudarcot vallottak a KKV-k terén. Köszönöm. Schröter asszonynak megadnám a szót, de előttem még emlékeztetném Sinclair asszony, hogy a e, szakbizottság póttagjai e, ugyanolyan jogokkal vesznek részt a tanácskozáson, mint e, a rendes tagok. Ebben sincs diszkrimináció. Két példát mondanék. Sógor úr az EPP részéről egy nagyon fontos statisztikai ügyben jelentés Sziper pedig, asszony pedig a szocialisták részéről egy szintén fontos, a közbeszerzésekhez való hozzáférésre foglalkozó jelentés készít. Úgy gondolom, hogy tehát ilyen észrevételek nem hangozhatnak el. A vitát nem szeretném erről megnyitni, és Rötter asszony, tessék. Köszönöm szépen. Én is köszönöm jelentéstevő asszonynak az együttműködését. Már megtartottuk az első találkozókat. nem adtam be még módosító indítványokat, hiszen én is anyanyelven adtam, készítettem őket el, és az már említett fordítási problémák ugye felmerültek. Én azt hiszem, még, még, nem, még nem győződtem meg róla, hogy az módosítóimat jól fordították el, de meg ellenőrizni fogom. Konstruktív tárgyalásokat tartottunk, és valószínű, hogy nagyon sikeres lesz a további együttműködés is. Köszönöm. Köszönöm. Sinclair asszony eh, eh, ügyrendi kérdésben szól hozzá. Igen, eh, nyilván mivel, hogy megszólított, van jogom válaszolni. Nos, én csak azt szeretném megkérdezni, hogyha azonos minőségben ül itt mindenki, akkor miért van más színű névkártyánk, akkor mi értelme van rendes és póltagot választani? Nos, az egyetlen különbség a szavazásnál van és remélem, hogy a többi szakbizottságban is ugyanilyen bánásmódban részesül ön. De a hozzászólás, illetve az, a jelentéskészítés lehetősége ugyanúgy megvan mindenki számára. Jó, akkor lezártuk a hozzászólói kört. McIntyre asszonynak visszadom a szót azzal, hogy a szavazást azért tudtuk elhalasztani erről a szövegről, mert az ITRE szakbizottság is elhalasztotta a saját szavazását, és a módosítók lefordításának kérdése, amire őri kollega is rámutatott. Nos, ezek a problémák, ezekkel kapcsolatban elnézést kell kérnem, annak tudhatók be, hogy a két plenáris között túl rövid idő telt el ahhoz, hogy a fordítások megfelelően elkészüljenek hmm. Úgy gondolom, hogy a szavazás elhalasztásával ugye nehézségeket el tudjuk hidalni. Előadó asszony visszakapja a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Néhány dologra szeretnék csak visszatérni. Sinclair asszony talán örül neki, hogyha megtudja, hogy az Európai Kisvállalkozói Szövetség teljes mértékben támogatja ezt a véleményt, és egy sajtóközleményt is kiadott ennek megfelelően. Úgyhogy ne aggódjon amiatt, hogy nem kaptuk meg az ő támogatásukat. Ők a különböző szervezeteket, így az FSB-t is képviselik, amire ön hivatkozott. Én teljes mértékben elfogadom, hogy nem szabad megnyírbálnunk a munkavállalói védelmet, és hogy két kategóriája van a munkavállalóknak. Egy nagyon egyszerű példát mondanék arra, hogy a bürokrácia csökkentése nagyon nagy hasznot hozott. Az Egyesült Királyságban kisvállalkozói ö, tulajdonosként megtapasztaltam, hogy nagyon bonyolult volt kifizetni az embereket. Sokféle nyomtatványt kellett kitölteni, meg mindenféle adókat, ö, fizetni. Nagyon sok idő telt el ezzel az adminisztrálással. Az ö, a kormány lehetővé tette, hogy számítógépes program segítségével egy félnapos adminisztrációt fél órára csökkentsük le, és az ilyesmi egész Európára kiterjesztve nagyon nagy könnyűséget jelent, mert akkor valószínűbb, hogy felvesznek munkavállalókat a vállalkozások vezetői. Úgyhogy én szeretném, ha ez a folyamat folytatódna. Köszönöm szépen az elnékelő adóknak a munkájukat, és ígérem, hogy olyan olyan kompromisszumokat készítek, amelyek mindenkinek tetszeni fognak. Elnök, köszönöm szépen az ön véleményéről. Július 10-én szavazunk. A napi rend 5 pontjára áttérve, hadd mondjam el, hogy a két pont bizonyos mértékig csatlakozik egymáshoz, ugyanis az ön véleménye az ITRE szakbizottságnak készült, és az ötös pontnál ugye én vagyok az előadó, az önök nevében a szóbeli kérdéssel és az állásfoglalással kapcsolatban, a szabályozási terhek csökkentésének vonatkozásában a foglalkoztatási aspektusoknál, tehát lesz szóbeli kérdés és állásfoglalás is, és mindenképpen hasznos volt reagálni az Európai Bizottság kommunikációjára, nem csak az ITRE szempontjából, hanem azért is, hogy legyen alapunk arra, hogy felvessük az egészségügyi információs és a munkavállalói konzultációs kérdéseket is, ideértve a KKV-ket is. Mindenképpen ki kell alakítani egy közös álláspontot, mert ugye McIntyre asszony jelentéséről is fog szavazni ez a bizottság, valamint az állásfoglalásról és a szóbeli kérdésről úgy szintén a szobeli kérdéssel kapcsolatosan van, van néhány módosító, amely eh, nem okoz semmiféle problémát. 49 módosítót eh, nyújtottak be. Természetesen össze, találkozni fogok majd eh, egy ülésen azokkal, akik benyújtották a módosítókat, aztán a koordinátorokkal úgy szintén, mert egy mobilizálható struktúrára van szükség, de már most szeretném jelezni azt, hogy vannak olyan módosítók, amelyekkel kapcsolatosan tisztázni kell a helyzetet. Mert hogyha a 17-es és a 18-as módosítókat nézem, 17-es McIntyre asszonytól, 18-as pedig Christensen és Ludwigson módosítók, itt a dolgozók védelmével kapcsolatosak ezek a módosítók, és azt látjuk, hogy teljesen ellentmondásosak ezek az álláspontok. Tehát meg kell határozni a szakbizottságunk álláspontját, és nem lepem meg önöket, ha azt mondom, hogy szerintem a 18-as módosító az az, amelyet, eh, amely felé kellene orientálódnunk mindenképpen, ugyanis a szociális védelem védelmet nem úgy kell tekinteni eh, a priori, mint egy elfogadhatatlan administratív terhet a KKV-k számára. Aztán a 36-os, 37-es, 38-as és 39-es módosítók arról, arra, arról szólnak, hogy hogyan lehet a KKV-kat bátorítani arra, hogy ö, szerveződjenek és létrehozzanak olyan struktúrákat, amelyek lehetővé teszik a szociális párbeszéd különböző formáit. Négy módosítóról van szó, McIntyre asszony, Őri úr, ő, Bignon úr, ugye, és Röter asszony a zöldek részéről terjesztették be. Azt hiszem, hogy itt kompromisszumra lehetőség van, de mindenképpen döntésre van szükség. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen állásfoglalásnak a célja az, hogy hát valami fejlődjön, hogyha ugye arról van szó, hogy semmi se változik, és hogy a kkv kívül maradnak a szociális párbeszéden, akkor semmi értelme az egésznek. Ugye ar, az a cél, hogy a kkv számára is legyen egy szociális párbeszéd, legyen egyfajta ön, kölcsönös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az európai szociális modellt érvényre juttassuk a KKV-kon belül is. Ami a 9-es bekezdést illeti, a szociális védelem kérdése, hát meg kell nézni, hogy a jogszabály mit is ír elő a KKV-k számára. Itt is vannak olyan módosítók, Hát az SND frakción belül is van egy vita, ugye Steinlők asszony, Régner asszonynak is vannak módosítói, Christensen és Ludvigson uraknak úgy szintén. Ezekkel kapcsolatosan mindenképpen meg kell állapodni. A 9-es bekezdés után ha a Hírsasszony 61-es módosítója szintén ahhoz ragaszkodik, hogy hogy a különböző adminisztratív terheket, akadályokat mindenképpen próbáljuk meg lebontani, különösen akkor, hogyha harmadik országokból érkező munkavállalókat vesznek fel. Ugye, ebben a szakbizottságban mi azt mondjuk, hogy ugyanolyan munkáért ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzenek a munkavállalók. Ennyit akartam elmondani a 49 módosítóval kapcsolatos, és Binyon úr kért szót, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Ahogy ön is mondta, ez a téma az előző témához, az előző napirendhez nagyon szorosan kapcsolódik. Ugye a szóbeli kérdések is olyanok, amelyekre mindenképpen építeni kell a módosítókkal is. Ugye itt mindenképpen szeretnénk az administratív terheket csökkenteni a és ezeknek nem szabad károsan kihatniuk, tehát fontos az, hogy negatív kihatása ne legyen mindennek. És hogyha valami nagyon bonyolult, és nagyon nagyok a terhek, ezekben az esetekben természetesen a, a, a lehetőségek is csökkennek, például a nagyon-nagyon kis vállalkozások számára, sok esetben a KKV-k vagy a kisebb vállalkozások nem is tudják, hogy mik a jogszabályok, és hogyan lehet azokat alkalmazni, mik vonatkoznak rájuk. A jogszabályokat természetesen egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy könnyebben alkalmazzák azokat. Természetesen ez vonatkozik a szociális jogokra is. Én is terjesztettem be módosítókat, már csak azért is, hogy egy kicsit pozitívabb javaslatokkal is éljek, Remélem, hogy jó kompromisszumokat tudunk kialakítani, különösen a tízes bekezdéssel kapcsolatosan. Itt mindenképpen tagállami szinten is egyszerűsítésre van szükség, és a, a, nagyon pozitív az a javaslat, hogy a szociális párbeszédbe bevonják a KKV-kat is, és ez egy nagyon pozitív dolog. Én is módosítókat nyújtottam be a szociális párbeszéddel kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy a KKV-k is hozanak létre képviseleti testületüket, testületeket mert ez fontos, és így lehet bevenni őket a szociális párbeszédbe. Fontos például az Egyesült Királyságban biztosítani ezt, ezeket a rendszereket a kis és középvállalkozások számára. Továbbá nagyon sok ugye a szak, nagyon sok a szakszervezet, például a gazdák szakszervezete, amely nagyon-nagyon hatékony európai szinten is. Természetesen most az a tény, hogy újabb képviseleti fórumokat hozzunk létre, hát ez azért megkérdőjelezhető, de a jelenlegi KKV rendszer és a KKV-k bevonása a szociális párbeszédbe, ez jó dolog, és ezt én is támogatnám. a szociális partnerekkel való kapcsolat a nagyobb cégek esetében a munkavállalók és a munkaadók szerepe. Tehát nagyon sok olyan pozitív változásokra tesznek utalást a módosítók, amelyek azt hiszem, hogy támogathatók mindenki részéről. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogyha nincs más felszólási kérelem, akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. Ahogy mondtam már, a bevezetőmben McIntyre asszonyjal és az árnyékjelentéstevőkkel is fogok találkozni, és a két szöveg között egyfajta koherenciát kialakítani. Tíz, július 10-én fogunk visszatérni a témára. Hatodik napi rendi pontunk következik. Jótova asszonynak adom meg a szót a nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban. Itt a módosítókat fogjuk megvitatni. A FAM részéről, ugye a nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban ez a téma. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, bolgár nyelven folytatom. Engedje meg, hogy először is megköszönjem kollégáimnak, a többi frakcióból érkező kollégáimnak a nagyon jó együttműködés. Kevés idő volt ennek a véleménynek az elkészítésére. Összesen 38 módosító indítvány érkezett, és múlt héten 4-5 kompromisszumos módosítót készítettünk el, amely 19 módosított helyettesít. Két módosító problémás még, amely mögött nincsen többség. Ez, az, ez a hatos és a 34-es módosító. A, 6-os hatos módosítóban arról van szó, hogy rugalmasabb munka körülményeket követeljünk, amelyek a családi és a munkahelyi élet összeegyeztetését támogatnák. Az eredeti szövegben az van, hogy a munkavállalóknak ki kell tudni használni ezeket a rugalmas munkakerülményeket, és ide tartozik a részmunkaidő, illetve a rugalmas munkaidő, rugalmas munkavégzés is. Tehát a munka nélküliség idejében biztosítani kell a, ezt a lehetőséget. Azon kívül meg kell próbálni elkerülni a bizonytalan foglalkoztatást, mert ott nem élvezheti a munkavállaló az összes szociális biztonsági ö, intézkedést. A 34-esben pedig arról van szó, hogy ne ö, foglalkoztassanak ö, 12 éves, 12 évnél aluli gyermek szülőjét éjszakai műszakban. Ez azért ellentmond az egyenlőség elvének. És Obermeier úr meg, megjegyezte, hogy ez, ez, ez, ez néhány tagállamban nem működne, és az a fontos, hogy a munkavállalók egyenlő körülmények között dolgozzanak, és egyenlő bérezést élvezhessenek egyenlő munkáért. A nőket nagyobb mértékben fenyegeti a munkanélküli válás, és ezért úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is okosabb lenne az eredeti szöveget megtartani, amelyben pontosan ez szerepel, tehát, hogy a munkahely elvesztése, illetve a, az elbocsátás fenyegetése a nők esetében nagyobb. Még egy pár megjegyzésem lenne a jelentés fontosságához. 2007-ben a nők egyenjogúságának helyzete, helyzetéről készült egy jelentés, és azt, ez azt mutatta, hogy a hogy a meginterjú voltak 17%-a nyilatkozott úgy, hogy, a, e, hogy háztartási dolgozóként, háztartási szolgáltatásokkal foglalkoznak. Ez körülbelül azt jelenti, hogy 3 millió 500 ezer olyan személy van, aki be nem jelentett munkahelyen dolgozik. Belgiumban például a háztartási dolgozókat részben a, do, részben a munkaadó, részben az állam bérezi, ami vélemények, véleményünk szerint nagyon pozitív vonás. Remélem, hogy a módosító indítványokat támogatni fogja a szakbizottság, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Bauer asszony, aztán Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan ebben a jelentésben a mi üzenetünk az néhány pont köré csoportosul. A clandestine work, tehát az illegális munka, a vállalkozás támogatása, a háztartási alkalmazottak, a szociális szolgáltatásokban dolgozók és a, a, a burnout jelenségnek a megfékezése, a továbbképzése. Gondolom, hogy ezek köré kéne csoportosulni a mi üzenetünknek. A megkérdőjelezett módosítókkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ha van valahol jelentősége a flexibilitásnak, akkor a szociális szolgáltatásokban biztosan. Tehát innen kizárni a, a flexibilitást az nagy hiba lenne, a hatos módosító kapcsán mondom ezt. A második megjegyzésem az, hogy a, módosít, a kompromisszumokkal egyetértünk, és nem tudom, hogy itt van a Pupakic kolléga, igazából szeretném tudni, hogy mi rejtőzik a 18-as módosító mögött, én úgy gondolom, hogy nagyon sok szöveget olvastam a munkavégzésről, de hogy mi a telecommuting modell, arról azzal igazából nem találkoztam, úgyhogy szeretném tudni, hogy mi rejtőzik-e mögött az új fogalom mögött. Madame Cornelissen. Cornelissen asszony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 On the whole, uh, we're very happy with the Egészében véve meg vagyunk elégedve a jelentéssel, és a kompromisszumos módosítókat is támogatjuk. Jótova asszony által mondottak nagy többségével egyetértek, osztjuk a rugalmas munka szervezéssel kapcsolatos véleményét, amely nagyon nagy problémát okozhat egyrésztről, hogyha valakinek állandóan más és más műszakban kell dolgoznia, és már nem is tudja megszervezni a munkahelyi életét. Viszont másféle, más, másod, más részről lehetőséget ad arra, hogy valaki különböző időpontokban dolgozzon, illetve amikor szüksége van a több órára, akkor dolgozhasson több órában, amikor pedig például beteg a gyereke, akkor kevesebben. Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy a munkavállalóknak lehetőséget adjunk arra, hogy saját maguk válasszák meg, hogy hogy dolgoznak, hogy saját maguk irányítsák a munkaszervezésüket, és ebből a szempontból a rugalmasság valóban jó eszköz. Emiatt aztán van egy pár módosító, amelyet nem támogatunk, és ezek közé tartoznak az éjszakai munkavégzés, éjszakai műszakon belül végzett munka kizárása, és hiszen lehet, hogy van, aki ezt választja annak ellenére, hogy a, az adott csoportba tartozik. A minimum követelményekkel kapcsolatban és a bejelentett munkáért való harc a kapcsolatban egyetértünk, Reméljük, hogy a szolgáltatási szektorban ez megvalósul, illetve a végrehajtási oldalon még azról is gondoskodnunk kell, hogy a szektorban dolgozók szerveződhessenek és érvényesíthessék a jogaikat. Itt különösen a kiszolgáltatott munkavállalók érdekét kellene képviselni ezen a módon tehát a néhány módosítón kívül a legtöbbet támogatni tudjuk, és pozitívnak tartjuk Jótova asszony munkáját. Pupakis úr kíván szólni? Igen, tehát említették ezt a módosítót. Azt hiszem, hogy a egészség szociális szempontból mindenképpen meg kell őrizni mindaz, amit elértünk idáig. Köszönöm, elnök asszony. Román nyelven fogom folytatni. Érdekes ez a jelentés, mert olyan területeket tárgyal, amelyeken többségben nők dolgoznak, ezzel azonban párhuzamosan Ugye figyelembe kell venni a 150 évet az ipari forradalom során, és a nők mindig is megpróbálták a családi életüket és a munkai életüket összeegyeztetni. Azt hiszem, hogy igen, egy rugalmas megoldást, megközelítést lehetne találni. Hogyan lehetne segíteni a nőkön, hogy összeegyeztessék a családi életet, a munkájukat, a családi kötelezettségeiket. Ezzel együtt nagyon örülök a kompromisszumos módosítóknak, mert a férfiakat és a nőket együtt kell bátorítani arra, hogy összeegyeztessék a családi életüket. Ez egy nagyon pozitív dolog, én is nyújtottam be módosítókat, és ezeket is bevették a szövegbe, bevette a szövegbe a jelentéstevő. Azt hiszem, hogy a jelentéstevők úgy gondolják, jelentéstevő és a az árnyék jelentéstevők úgy gondolják, hogy ezek fontos témák, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Köszönöm. Most pedig visszaadnám a szót a jelentéstövek? Nem, nem, nem akarja, akkor holnap megszavazhatjuk Jotova asszony véleménytervezetét. Július 10-én lesz a következő szavazás, majd most pedig Olle Ludvigson kollégánk jelentése következik. Itt 60 módosítót nyújtottak be, ezeket fogjuk most megnézni. Oktatás, képzés és az Európa 2020-as stratégia a téma. Jelentéstevő úr, önnek adom meg a szót. Fru ordförande och kära kollegor. <clears throat> Jag skulle vilja börja med att tacka alla er som har lagt ändringsförslag. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen minden kollégának a módosító indítványokat. Örülök neki, hogy a módosító indítványok legnagyobb része konstruktív, és a megfelelő korrekt irányba viszik el a véleményt. 60 módosítót kaptunk, Tegnap délután kiküldtünk az árnyékjelentéstevőknek, illetve a titkárságnak tíz kompromisszumos módosítót, most ezekről várjuk a véleményt. 39 módosítót fednek le ezek, és vannak más módosítók is, amelyek má, bizonyos módosítókon belül megfogalmazásokon keresztül lefedésre kerültek. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz volt megfelelő időben a kompromisszumos módosításokat elkészíteni, csak most hétfőn kaptuk meg az angol fordítást, és tegnap a Dánt kivéve minden fordítást ki is küldtünk, azt hiszem Ole Christensen még nem kapta meg a sajátját. Így nagyon nehéz megfelelő munkát végezni, amikor ennyire rövid idő áll rendelkezésünkre a feladatokra. Úgyhogy azt javasolnám, hogy esetleg el kellene halasztanunk a szavazást, mégpedig július 5-ére a Strasbourg pénzügyi időszakra, annak érdekében, hogy megfelelő munkát tudjunk végezni a jelentésen. Még nem tudtam találkozni az árnyékjelentéstevőkkel, nem tudtunk vitát tartani, és van olyan jelentéstevő, aki még el se tudta mm, rendesen olvasni a, a módosító indítványokat. Na most a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban a következőket tudom mondani. Az első kompromisszum a az oktatás támogatását hangsúlyozza a krízis, a válság idejében, az oktatás alapvető jog az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 34-es módosítót foglalja össze ez a kompromisszumos módosító. A 2-es a minőségi oktatásba való befektetést hangsúlyozza, amely szintén a válságból való kilábalást segíteni, illetve biztosítja azt, hogy az emberek több munkahelyet, több, több állást is vállalhassanak, és ezzel szélesebb legyen a lehetőségük köre. A 6, 7, 8 és 9-es módosított fedi le a 2-es kompromisszumos. 3-as kompromisszumos módosító arra vonatkozik, hogy a gyakorlatokat a munkaerőpiacnak jobban megfelelőképpen alakítsuk ki, tehát hogy az iskola és a munka között ne legyen olyan nagy szakadék. Ez is nagyon fontos a jövőre nézve. Itt a 10-es, 11-es, 14-es, 18-as, 19-es, 37-es és a 48-as módosító került lefedésre. Következik a 4-es kompromisszumos, ezen belül a jövőbeni vezető szerep, kerül sorra, illetve az, hogy az oktatás mennyire felel meg a jövő munkaerőpiacának követelményeinek, hiszen nem biztos, hogy a jelenlegi, hogy a jelenlegi oktatási keret megfelel a jövőben igényeknek. A 15, 21, 22, 23, 24 és 25-ös módosító került bele ebbe a kompromisszumosba. 5 kompromisszumos módosító a fiatalok gyakornoki tevékenységét hangsúlyozza, és itt minimum követelményeket kér a bizottságtól. A módosító a 29, 31, 32, 32-33 és 36-os módosított foglalja össze. A hatos kompromisszumos módosítás is rendkívül fontos a jövőre nézve, az élethosszig tartó tanulásról szól, arról, hogy akinek ma van munkája, lehetőséget kell, hogy kapjon, hogy munka közben is tovább képezhesse magán. Itt én tárgyaltam egy sor ember képviseletében, olyan emberek képviseletében, mikor még a Volvonál dolgoztam, akik elvesztették az állásukat, és pontosan azt láttam, hogy olyan emberek voltak ezek, akik mindig ugyanolyan munkát végeztek, és nem kaptak megfelelő továbbképzést vagy átképzést az újabb technológiák terén, ezért probléma ez. 41, 42 és 43-as módosítókat foglalta össze ez a hatos. A hetes a korai iskola elhagyásról szól, és arról, hogy a jelenlegi oktatás és a jövőbeni oktatás között jobb kontinuitást teremtsünk meg, hiszen hogyha valaki a kor, túlságosan korán elhagyja az iskolát, akkor nem lesznek meg a megfelelő képességei, és ezzel kevésbé vonzó a jövőbeni munkaadói számára. A hetes kompromisszum, a 38-as módosítást fedi le, és még én is adtam hozzá egy kicsit. A 8-as kompromisszumos módosító a szociális partnerek bevonásáról szól, arról, hogy őket minél korábbi szakaszban be kell vonni, hogy a hatásukat kifejthessék. 45, 55 és 60-as számú módosítókat foglalja össze a 8-as. A 9-es kompromisszus, kompromisszumos módosító a különböző informális és formális képzési rendszerekről szól, 16, 50-es és 51 módosított foglalja össze. A 10-es kompromisszumos módosító a külső dimenziókról szól, tehát ezek a kompromisszumok létez, létesültek, és ezek a módosítók, a beterjesztett módosítók legnagyobb részét le is fedik. És annak ellenére, hogy nem említettem minden módosítót, vannak olyanok, amelyek a átfogalmazással mégiscsak bekerültek a kompromisszumos módosítók körébe. Nagyon fontos, hogy a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban egyetértés szülessen köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és szeretném, hogyha tovább beszélnénk róla, hogy szeretném tudni, hogy elolvasták-e a kompromisszumos módosítókat, e-mailen bármilyen más módon küldjék el a véleményüket, közöljék velem, hogy mi a véleményük. Nagyon szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ha megfelelő munkát akarunk végezni, biztosítanunk kell azt, hogy mindenkinek megvan az eszköze a munkavégzéshez. Nem csak a jelentéstevő, hanem az árnyék jelentéstevők is rendelke- is rendelkezésükre kell, hogy álljon a fordítás. Egyébként, ha nem, nincs el, elég idő, akkor nem tudunk értékes munkát végezni. Tehát javaslom, hogy július 5-ére toljuk ki a határidőt, és akkor ezen a fontos jelentésen valóban érdemi munkát tudunk végezni. Monsieur le rapporteur, vous proposez... Az előadó úr tehát azt javasolja, hogy 27-ére, vagy azt, hogy 5-ére, július 27-ére, vagy 5-ére halasszuk. De kanske var min svenska som var lite otydlig Igen, bocsánat, nem volt világos. 27 5. 5-ére, bocsánat. Francia. Franciául egy kicsit félreérthető volt, mert 27-én nincs ülés. Sógor úr, aztán Benyon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ludvigson kollégának a munkáját ebben a fontos témában. Annak ellenére, hogy csak saját kezdeményezésű véleménytervezetről van szó, ez egy fontos téma, hiszen a jövőnk az unió jövőjének az állagáról beszélünk, azaz arról, hogy az oktatás és a képzés révén hogyan tudjuk azt biztosítani. Szóvá kell tennem szintén ezt a kis koordinációs fennakadást, ami befolyásolta a munkánkat és megnehezítette a döntést, csak ma percekkel ezelőtt készült el valamennyi nyelvi változat. A 60 módosító javaslat szelleme pozitív hozzáállásról, sok jó indulatról és őszinte tenni akarásról tanúskodik. Bízunk a jó együttműködésben, természetesen nem volt sok időnk egyeztetni, Remélem, hogy többé nem lesz szükség ilyen erőltetett menetben, de ismétlem nagyon pozitív szellemben dolgozni, és remélem, hogy délután eh, lesz eh, szavazólistánk is, illetve most már, ha halasztást kért a kollega, akkor mi is egyetértünk vele, mert így kapkodva nem lehet jó munkát végezni. Köszönöm. Mm, Monsieur Bignon. Bignon úr. Igen, csak néhány észrevételem van, Manner asszonynak át kellett menni egy másik ülésre, és ő hagyta itt őket. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, véleménykészítőként gratulálok az előadónak. Néhány módosítót kommentálnék, a hármas, az egyes és a hatos kompromisszumokkal egyetértünk, a kettes kompromisszummal kapcsolatban Manner asszony magas minőségről, nem jobb minőségről beszélne inkább, illetve a legvégén sokféle jobb munkahelyről van szó. Az ő véleménye szerint színvonalas és fenntartható foglalkoztatást kell itt szerepeltetni, mert ez szerepel a PSCI nyelvezetében és a négyes kompromisszumban az a mondat, ami a strukturális munkanélküliségről szól, mi szerint a képzés nem felel meg a munkahelyek önöknek. Itt inkább az oktatás, nem annyira a képzés szerepe hangsúlyozandó a véleménye szerint. Ez valahogyan kimaradt ebből a mondatból. Az utolsó mondat ugyanakkor eh, hangsúlyozza, hogy a eh, képzett szakemberekre, szakmunkásokra eh, szüksége van a társadalomnak, újra fogalmazhatnánk ezt a kompromisszumot. A hetes módosítóval kapcsolatban Manner asszony úgy gondolja, hogy nem világos a megfogalmazása, ezzel még foglalkozni kellene. Elnök, köszönöm szépen, más nem jelentkezett hozzászólásra, kérdésre, úgyhogy röviden átadom a szót az előadónak, de nem is tudom, hogy igazából van-e értelme, mert a kompromisszumos módosítókat ismertette, a kollégáknak nyilvánvalóan nem volt még idejük megismerni őket, úgyhogy ilyen feltételek között úgy gondolom, hogy egyetért mindenki, hogy július 5-ére halasszuk el a szavazást. Ez azt jelenti, hogy szörnyű szavazó napunk lesz akkor, és nagyon oda kell majd figyelni az időkeretekre eh, a kompromisszumok kidolgozása terén, mert különben nem fog sikerülni mindent megszavazni. Lezárhatjuk akkor ezt a napirendi pontot. Következik a nyolcas pont. Eh, Marian Harkin asszonynak adom meg a szót az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kapcsolatban 2014-2020 a jelentés tervezet ismertetésére. Előadó asszony önni a szó, illetve Ludwigson úr először. Szóval akkor, ha jól értettem, akkor elhalasztjuk a szavazást. Jó, köszönöm szépen. Igen, most én nem értettem, bocsánat. Rendben, Harkin asszony akkor az ön jelentését legyen kedves ismertetni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék aktualizált információval szolgálni a kollégáknak költségvetési vonatkozásokban. Mint tudják, a tanácsban továbbra is blokkoló kisebbség van a globalizációs alap szemben az az érdekes, hogy amikor a német kollégák itt voltak, azt mondták, hogy a globalizációs alap a haba tortán e, e, mégis Németország a blokkoló kisebbséghez tartozik probléma az, hogy azok a minisztériumok, amelyek alkalmazták, például a foglalkoztatási minisztérium, nem kommunikálnak a pénzügyminisztériummal, vagy ha igen, akkor nem értenek egyet. Na mindegy, ez a helyzet, és a helyzet ugye nem változott. Ma délelőtt volt egy egyeztetésem Bőge és Kalfin úrral, akik a többéves pénzügyi keret előadói, és Bőge úr érdekes dolgot mondott a, a globalizációs alappal kapcsolatban egy tanulmány készül a jogalapja vonatkozásában, és ez lehet, hogy az IIA lesz, az intézményközi megállapodás, és lehet, hogy akkor a tanács egyszerűen nem dobhatja ki az alapot. Bölge úr azt is mondta, hogy korábban voltak kétségei, de most már támogatja ezt az alapot, ezt mindenképpen jó volt hallani. Változik a helyzet, figyeljünk, hogy mi történik. Aztán az ülés után az elnök azt mondta nekem, elnök azt esetleg utána nézhetne, hogy a e, bizottság újra benyújtja a e, válság e, derogációs intézkedést, a ciprusi elnökség alatt kerülhetne erre sor. Ez mindenképpen hasznos lenne. Elnök asszony, kérném, hogy a délelőtt után nézzen utána ennek, azzal vágtunk bele, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap valamilyen szerkezetváltási eszközé válna. Jó lenne, hogyha meggyőződnénk a szándékokról. A második dolog, ami végig hát akadályozott bennünket, ez a kompetencia kérdés. E hónap 28-án talán megszületik a válasz Álvez úr az Agri előadója e témában. Az Agri néhány hónappal ezelőtt tartott egyetlen egyeztetés. Nekem az az ösztönös véleményem, hogy az Agri-val talán sikerül megállapodni, de azért várjuk meg, hogy mit mondanak magát a jelentéstervezetet meg kell várni. Több egyeztetés is volt már az árnyékelőadókkal. Saját módosítókat is ugye készítek. A régiók bizottsága, az, az EGSB, bevonásával is volt egyeztetés, illetve látogatások különböző országokban. Van egy EGF munkacsoport is. Nagyon röviden térnék csak ki a részletekre, mert jobban érdekel, hogy mit mondanak a kollégák. A jogalapot kitöröltem, a gazda kifejezést nem töröltem ki minden helyről önfoglalkoztatóként szerepelhetnek, lehet, hogy a többi képviselőnek erről más a véleménye, ez érdekelni fog engem. Az egyik érvelés az, hogy ami alátámaszt, hogy ott legyenek, benne legyenek a szövegben a gazdák, az az, hogy nem lehet szerkezetváltást elvárni másik szektorban, hogyha az egyikben nem várjuk el. Tehát mondjuk csak a gépkocsi gyártásban ez méltánytalan lenne a mezőgazdasági szakbizottság is úgy gondolja egyébként, hogy nem ez a megfelelő eszköz, nem alkalmazható jól a mezőgazdaságra, súlyos problémákat okozna, és hogyha az Európai Bizottsági dokumentumokat megnézzük, akkor ezen a héten akkor kiderül, hogy tényleg így van. Más témákat is felvetettem a módosítóimban, ez pedig az időzítés kérdése tovább hát szorítottam a határidőkön, kíváncsi vagyok a véleményükre. Az együttfinanszírozás és újra meg újra felvetődik kétélű fegyver, mert ugye egyes tagállamok 50%-ot akarnak, mások meg nem fogják használni az EGF-et, mert nem elég magas az együttfinanszírozás. 65 százalék lenne, tehát 50 százalék lenne, 65 százalék a kevésbé fejlett régióknál, és 75 százalék a segélycsomagot, vagy az IS, IFSF-től kölcsönt kapott országok esetében. Kíváncsi vagyok a képviselőtársak véleményére ezzel kapcsolatban. Aztán a válságderogációs intézkedésnek meghosszabbítása is fontos itt. Az IGF e munkacsoportok, munkacsoport megvizsgálta, hogy a tagállamokban hogyan használták fel a pénzt, és ez egyik gyengeség az IGF-fel e kapcsolatban véleményem szerint az, hogy időnként, nem mindig, időnként egyes tagállamok az IGF-et e gyakorlatilag forgó alapként kezelték, és nem tudom, hogy mennyi értelme van ennek így. A hozzáadott érték vizsgálatnál rákérdeztem a pénzbeli kifizetésekre, támogatásokra. Na most a cégek által fizetendő segélyeket ugye nem vállalja át az IGF, e vállalkozásfejlesztés, oktatás, tagállami kiadások. Na most, hogyha 50%-os finanszírozást kap egy tagállam az EU-tól, akkor a másik 50%-ot ezekből a kifizetésekből teljesíti de hogyha az elbocsátott dolgozók észrevételeit figyelembe vesszük, akkor eh, ők eh, persze azt várták, hogy ők maguk több lett pénzhez jutnak. Nem tudom, hogy ez eh, hogyan fog alakulni a tagállamoknak, mi lesz a reagálása a képviselőtársak véleményére. Nagyon kíváncsi vagyok. Néhány észrevétel még a az IGF-et e az EU 2020-as célokhoz szeretném igazítani a jelentésben. Újra meg újra beleütközöm a félidős felülvizsgálatnál is, meg a dolgozókkal való kapcsolataimban is, az, hogy időre van szükség a dolgozóknak és a dolgozók képviselőinek a koordinációs csomag kidolgozásában való részvételhez, és egyértelmű, hogy amikor ez megtörténik, akkor sokkal jobb eredményre jutunk. Tehát megpróbálom úgy megfogalmazni a szöveget, hogy a szociális partnerek és a munkavállalói képviselők, vagy maguk a munkavállalók részt tudjanak venni ebben a folyamatban. Végül egy utolsó dolog, szükség van proaktív interakcióra a az igazgatóhatóságok, tagállami irányítóhatóságok és a bizottság között. Egyes tagállamokban ez nagyon jól működik, máshol nem proaktívak, és tanulhatnának a jó gyakorlatból. Ezért növelném az erre eh, rendelkezésre álló összeget. Persze senki sem szereti az ilyet, mert akkor a munkavállalótól vesszük el a pénzt, de az én tapasztalatom az, hogy a személyre szabott szolgáltatások eh, minél jobban elő vannak készítve, és a szociális partnerek, munkavállalók minél jobban be vannak eh, vonva, annál jobb eredményre jutunk, ezért növeltem ezt az összeget. Azt hiszem, hogy a lényegről szóltam, elnök, azt is nagyon érdekel, hogy a képviselőtársaim mit fognak mondani. Monsieur Darden. Köszönöm. Darden asszony. Darden úr következik. Merci, Madame la Présidente. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Lenne néhány általános észrevételem a jelentés tartalmát illetően. Először is üdvözlöm azt, hogy annak ellenére, hogy még mindig folynak a viták, azért ezt a jelentéstervezetet mm, elkészítették, megvitatjuk. Persze a munkánk egy kicsit lelassult, mások tovább is foglalkoznak a globalizációs alkalmazkodási alappal, de hogy elhangzott negatív módon ugye folyamatosan leblokkolják a munkát egy kisebbség, és azt látjuk, hogy a több éves munkánk során is hát ezt az alapot úgy tűnik, hogy most be, meg akarják szüntetni. Az utóbbi hónapokban azonban kiderült, hogy ennek az alapnak van létjogosultsága. Azonban egyes tagállamok még mindig kérdésbe, kérdésbe vonják ezt az alapot. Andor biztos úr még tegnap is elmondta egy találkozón az azt, hogy ez elmondta egy találkozón tegnap, hogy támogatja ezt az alapot. Ez azt jelenti, hogyha e, a bizottság e, ezt támogatja, akkor ennek van létjogosultsága. Most e, ezek voltak az általános észrevételek, most a részletesebben a jelentésről. Azt hiszem, hogy számos esetben már volt szó erről a jelentésről is azt látjuk, hogy konvergencia alakult ki, és a, és a specifikus elemeket a gazdákra vonatkozólag is mm, megemlítette a jelentéstevő. Kiegészítő javaslatom is vannak a jogszabály hatáját illetően. Ugye ott vannak a vállalatok tulajdonosai egyrészt. Azt hiszem, hogy ennek az alapnak nem ez a volt az eredeti elképzelése. Persze vannak a kis vállalkozások, ahol mindössze két vagy három munkavállaló dolgozik, tehát nyitni kellene a gondolkozásunkban a nagyon kis mikrovállalkozások felé is. Aztán a foglalkoztatással kapcsolatos 50 kal kapcsolatosan ez az, ezt az arányt a az adott régióra kellene vonatkoztatni, és annak a foglalkoztatottsági szintjére. Ami az együtt vagy társfinanszírozást illeti, azt hiszem, hogy itt egy, ez egy akadályt jelent, e, e alapra vonatkoztatva és más alapokra vonatkoztatva is, tehát egy akadályt jelent és megint csak a régiók szintjén kell megnézni, hogy hogyan lehet a helyzetet adaptálni, például az elbocsátások terén. Tehát ezeket a specifikus elemeket kellene megvizsgálni, ugye a kormányzás vagy irányítással kapcsolatosan is, ugye azt mondjuk, hogy van egyfajta tolerancia, vagy különböző módon veszik figyelembe a különböző államokban, a régiókban a kiadásokat, az társfinanszírozásban, hogyha a szociális alapokra ez jogos, akkor a különböző infrastruktúrák szintjén is a tagállamokat ösztönözheti arra, hogy investáljanak, ruházzanak be az 2020-as stratégiába, ami a mezőgazdasági, kereskedelmi szolgáltatásokat, vállalatokat illeti. Azt hiszem, hogy a kereskedelmi megállapodásokra utalhatunk, mint olyan Európában, végül pedig kapcsolatot kell kialakítani a restruktúrálásokkal, az reformokkal való jelentéshez kapcsolni lehet ezt a témát. A különböző válságban lévő vállalatok, ágazatokra kellene kiegészítő intézkedéseket hozni, hogy ezeket az ágazatokat is segíteni, támogatni lehessen. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne. Hát e- ezek voltak a főbb gondolataim itt a vita során. Köszönöm. Morán Sátyi asszony, köszönöm elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Marian Harkinnek a munkájáért jelentés kapcsán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatosan. Én teljes mértékben bízom Marian Harkinban, ugyanis tudom, hogy nagyon jól ismeri ezt a témát és ezt az alapot. Pedig ezt az alapot elég rosszul ismerik a tagállamok is, de még itt az Európai Parlamenten belül mi is sem ismerjük jól ezt az alapot. Éppen ezért egyesíteni kell az erőinket annak érdekében, hogy ugye ez a sok reagálás, a reakció az alap ellen ne folytatódjon, ugyanis sokan egyáltalán nem is ismerik, hogy miért fontos, szükséges ez az alap. Mi ugye amellett lépünk fel, hogy ezt az alapot megvédjük. Voulu. Harcolunk érte Andor biztos úrnál is mert ennek az alapnak megfelelő költségvetési sort kell élveznie, tudni kell, hogy mennyire fontos, és fenn kell tartani ezt az alapot. Ez egy valódi feladat, hogy ezt az alapot megismertessük és fenntartsuk. Van egy második pont, amelyel kapcsolatban szeretnék szólni. Természetesen egyetértek azzal, amit Marian Harkin mondott, mennyire sajnálatos az, hogy nem kaptuk meg a válságderogációt és a válságderogáció meghosszabbítását az alapra vonatkoztatva. Ez egy botrányos és érthetetlen döntés, Éppen ezért ma harcolnunk kell annak érdekében, hogy ez a globalizációs alkalmazkodási alap hatékonyan választ adhasson egy valódi válsághelyzetre a munkavállalók számára Európában. Támogat, osztom Harkin asszony véleményét és álláspontját, azzal kapcsolatosan, hogy nyitni kell a mm, mezőgazdaság ágazat felé. Ugyanis az alapot nem ebben a szellemben hozták létre, nem adaptálták, nem ad megfelelő lehetőségeket sőt még az Agri szakbizottság szakemberei is azt mondják, hogy nem lehet stabilizálni ennyire a mezőgazdasági világra, világot, és igenis szükségük van az alapra, de itt két különböző dologról van szó, két különböző regiszterről van szó, ezeket ne keverjük össze. Van továbbá egy másik észrevételem, nevezetesen, hogy mennyire fontos minden eljárás szintjén a szociális partnereket bevonni ezekbe a folyamatokba. Már láttuk a múltban, a történelem is, és a realitások is arra mutatnak rá, hogy a szociális, ha a szociális partnereket nem vesszük be ebbe a folyamatba, akkor az alap semmi működik megfelelően, és fontos lenne tehát a támogatásukra. Végül pedig nem értek egyet igazából Frederik Darden kollégámmal. Hát igen, ez előfordul, de el kell, hogy mondjam neked, Frederik, hogy amit mondtál, a, az alaphoz való hozzáférés a mikrovállalkozások számára. De hát ezzel nem értek egyet. Ugye akkor, amikor itt egy teljes ágazat van érintve, például Spanyolország, Spanyolországban a kerámia ipar vagy faipar, tehát ilyen esetekben ugye nagyon ö, kis vállalkozásokról kell beszélnünk. Sok esetben mindössze egyetlen egy munkavállaló dolgozik az adott kis vállalatban, tehát itt az alvállalkozást is figyelembe kell venni, és azt hiszem, hogy itt nem csak a nagyvállalatok, hanem a kis ágazatok, amelyek nagyon is érintve vannak, ezek számára is fenn kell tartani ezt az alapot. Köszönöm. Elnök asszony, Cornelissen asszony, aztán Lope Pontanier asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő egy nagyon jó munkát végzett ezen a szövegen, és egyetértek az elhangos, elhangzottakkal, amelyeken el kell gondolkodnunk, de az általános irányvonal követhető a válság derogációnak a visszaállítása azt hiszem, hogy lényegbe vágó még 2014 előtt, és szeretném hallani az asszony véleményét, hogy hol is tartanak ebben. Azt hiszem, hogy az is helytálló, hogy a gazdákat bevonjuk ebbe az alapba. Természetesen, hogyha egy régióban mondjuk sok gazda veszti el a munkáját, akkor azoknakat támogatni kell, vagy az átképzésüket támogatni kell. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak nagyon kevés pénze van általánosságban 2020-ig, elköltendő pénz kevés a rendelkezése, és az EU 2020-as stratégia keretén belül azonban nagyon, sok a megvalósítandó feladat. Azt hiszem, hogy az EGF-et az is be kellene vonni, tehát ezt a globalizációs alapot az, az Európai Szociális Alapba. Ugye, sokkal gyorsabb lehet a kérvényezés folyamata, és ugye a nagy csata az, hogy hogyan lehet ezt az alapot fenntartani, és a nagy vita majd a, nem a, a, az Agri bizottsággal lesz, hanem a tanácssal. Számunkra nagyon fontos az, hogy mit is tesz ez az alap a munkavállalókért, a, azon EU polgárokért, akik a legnagyobb szükségben vannak, Ugye persze itt vannak a szubszidítás elvéhez tartozó hatáskörök is, de azt hiszem, hogy nem csak a leggazdagabb tagállamoknak, hanem mindenkinek, akinek szüksége van rá, biztosítani kell az alaphoz való hozzáférés. Harkin asszony beszélt a restruktúrálási alapról is, és természetesen minden alkalommal meg kell nézni az adott ágazat helyzetét. Köszönöm. López Fontányi asszony és Blinkiu Vicsita asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék néhány dolgot spanyol nyelven hozzátenni az elhangzottakhoz. Először is támogatom a jelentéstevőnket. A jelentéstevő asszony nagyon jó munkát végzett, és támogatom őt. Ennek az alapnak lehetővé kell tennie, hogy az elbocsátott munkavállalóknak jobb legyen a helyzetük az elbocsátásuk után, tehát átképezhessék magukat például olyan költségvetésre van szükség, amely figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, amely már sajnos nem az, mint néhány évvel ezelőtt volt, ami a társfinanszírozást illeti. A, itt a arányoknak lehetővé kell tenniük a tagállamok számára, hogy köz, sokkal könnyebben hozzáférhessenek ehhez az alaphoz. Éppen ezért a válság derogáció nagyon fontos. A, a válság szinte egy állandó kritériummá vált most már. Ezzel egyetért a jelentéstevő is. Ami a gazdákat illeti, úgy gondolom szintén, hogy a gazdáknak ugyanolyan jogokkal kell rendelkezniük, mint a, a többi ágazatban dolgozóknak. Kívánatos lenne az, hogy a szövegben a gazdákat ugyanúgy kezeljék, mint a többi munkavállaló. Tehát nem lehet az alapból kizárni a gazdákat, a mezőgazdasági ágazatban dolgozókat. Egyetértek Morán asszonyjal is, nevezetesen, hogy a bizottság egyetértésével be kell venni azokat a munkavállalókat is, akiknek határozott időre szóló a szerződése, de a kis és középvállalkozókat is, az egyéni vállalkozókat, nagyon-nagyon sok a mikrovállalkozás, is ezeknek is hozzá kell férniük az alaphoz. Elnök asszony Brinkevics úr, aztán Thomas Mann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Harkin asszonynak a munkáját. Nagyon-nagyon sokat dolgozott. Néhány észrevételem lenne. Tudjuk azt, hogy a tanácson belül még mindig van egy kisebbség, amely blokkolja ezt a helyzetet szeretném hallani itt a bizottságunk véleményét az adott német minisztériumban elhangzott az, hogy hogyan is használják fel a globalizációs alkalmazkodási alap pénzösszegeit, és azt hiszem, hogy nagyon pozitívan tudják felhasználni ezeket a pénzösszegeket. Most Németországnak az álláspontja a tanácson belül, tehát ilyen értelemben megfelelő. Azt hiszem, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy a, mik lesznek az eredmények. Cornelissen asszony ugye azt mondta, hogy a, az alap, a szociális alaphoz lehetne csatolható, ugyanis úgy gondolom, hogy akkor a globalizációs alapnak a célja veszik el. A válság derogációt fenn kell tartani a jövőben annak érdekében, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Egyetértek és támogatom Harkin asszony jelentését, nagyon jól látja a helyzetet. Például a szociális partnerek szerepe az alapban szintén fontos. Az elbocsátott munkavállalókat mindenképpen jobb feltételekkel kell ellátni, végkielégítést kell számukra biztosítani, átképzési lehetőséget. Azt hiszem, hogy az alap 75%-át kell erre ebbe fektetni, ami a mezőgazdasági ágazatot illeti már a múltban is azt mondtam, és most is azt mondom, a bizottság volt az, amely ebbe a helyzetbe eh, bevezetett bennünket. Mm, azt látjuk, hogy a eh, gazdáknak most már nem 3 millió, hanem 7 millióra lenne szükségük. Tehát úgy tűnik, hogy nem, akarunk, nem akarjuk valójában támogatni a gazdákat, csak egy ilyen image alakítunk ki, hogy minthogyha támogatnánk őket. De ha valóban akarjuk őket támogatni, akkor ugyanazokat a feltételeket kell számukra biztosítani, mint a többi munkavállaló számára. A FAM bizottság, a Nőjogi Bizottság tagja vagyok, és ott ugyanez a véleményünk, és szeretném a mi véleményünk, hogyha a jelentéstevő asszony a mi véleményünket is figyelembe venni, ez nagyon fontos. Elnök asszony, Thomas Mann következik, Krisztensen úr, Beres asszony, és akkor, ha meg Gönc asszony, hogyha megengedik, akkor lezárnám a ö, felszólalók listáját. Thomas Mann. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. Marian, biztos jó jelentést eh, készített, mint ahogy mindig, eh, de vannak azért még véleményeltérések, eltérések, amelyekkel foglalkoznunk kell. Eh, az a probléma, Minkevics asszony, hogy igen, a németek kihasználják a blokkoló kisebbséget. Én reméltem, hogy a ez, ez a vélemény meg fog változni nem, nem tudom, hogy sikerrel járunk-e, sikerrel járunk-e, de az a baj, hogy hát nagyon, sok, nagyon sokan nem látják, hogy az európai eredmények tényleg pozitívak, és ezért nem tudjuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy az ilyes, ilyen blokkoló viselkedés nem helyes. Tehát mi az Európai Parlamentben is azt mondjuk, hogy ne dobjuk ki a pénzt az ablakon, hanem csak arra fordítsuk, arra a célra, amiről látjuk, hogy hasznos és, és, és, és eredményes. Na most nagyon sok tagállamon, nagyon sok fővárosban ezt még nem látják, illetve ha ez így is van, akkor nem, nem, nem ismerik el. És azt el kell ismernem, hogy tényleg az EGF sok hasznot hajtott már eddig is. Bározó úr is bejelentette, hogy globalizációt alap, stb., és utána pedig a, az ESF-fel össze akarják most vonni. Nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy ez nem elfogadható. A két, két alapot nagyon pontosan el kell különíteni. Nagyon fontos, hogy az európai globalizációs alap tovább éljen, hiszen nagyon jó, hatékony eszközzé fejle, fejlődött ki. Soha nem mondtuk azt, hogy hatalmas összegek kellenek ebbe, létezzenek, és hogy mindenki, aki egy kis pénzt kér, aztán annak, annak tudunk pénzt biztosítani ebből az alapból. Nem, nagyon szigorúan kell megszabni, hogy ki, ki részesedjen ebből. Na most a mezőgazdaság kérdése, nyilván itt a kollégáim is különbözőképpen vélekednek elől. Én is úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság támogatása nem ebből az alapból kellene, hogy létrejöjjön, egy egész más forrásból kell támogatni a gazdálkodókat, különben akkor az EGF működése fenyegetés alá kerül. Nem, nem az EGF-ből kell, hanem más forrásokból, amelyek erre ki, kifejezetten alkalmasak. Minden esetre követni fogom a német pozíciót, és hát ami felelősséget lehet ez erre, erre miatt vállalni, azt én vállalom. Elnök. Krisztán. úr. Köszönöm szépen, elnök asszony egyetértek abban, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél gyorsabb eh, legyen a globalizációs alap pénzeszközeinek adminisztrálása, hiszen eddig azt tapasztaljuk, hogy egy évig tart, mire a segély megérkezik, és ez egyszerűen elfogadhatatlan. Abban is egyet értek, hogy tartsuk a mezőgazdaságot külön ettől az alaptól, hiszen az mezőgazdaságnak a jelenlegi költségvetés 35-40 százaléka rendelkezésére jár. Az tényleg túlzás lenne, hogyha még innen is támogatnák a mezőgazdaságot. Nagyon fontos az a között is egyet egyensúlyt teremteni, hogy mi tartozik a tagállami hatáskörbe és mi EU hatáskörbe. Tudom, hogy a Dán parlament ezt a, a szubszidiaritási elv megsértésének tartja, amikor azt javasolják, hogy a mezőgazdasági gazdálkodókat is támogassák ebből az alapból, hiszen ez pontosan tagállami hatáskörbe tartozik, és ott a struktúrák egészek mások. Nagyon bonyolult lenne igazgatási szempontból az is, hogy egyéni vállalkozók is részesülhetnének, ha, ha egyéni vállalkozók is részesülhetnének ebből az alapból. Tehát egyetértek Thomas Mannel abban is, hogy igenis nagy vállalkozásokat kell támogatnunk, olyan ágazatokat, amiben főként nagy vállalkozások működnek, kis vállalkozások támogatása pedig maradjon állami hatáskörben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy milyen élénk a vita még vannak olyan alkalmazkodási elemek, amelyek szükségesek. Én néhány észrevé élni a tárgyalások során, ugye ez a globalizációs alkalmazkodási alapot a Dán elnökség lényegében leírta. A 85-ös pontjában azt mondja ki, hogy 2014 után nem is fog létezni ez az alap. Ugye azt hiszem, hogy mind, bizottságnak minden tagja meg van győződve arról, hogy mennyire fontos ez az alap. Éppen ezért fontos, hogy a kölcsönös nemzeti hatóságainkat is mobilizáljuk, és a jövő heti június 26-i tanácsi ülésen is vissza kell térni mindenképpen erre a témára. Természetesen itt együtt döntési eljárásról van szó az Európai Parlamenttel, és a, itt nem csak számokról van szó, a számokkal kapcsolatosan csak véleményt mondhat a parlament. A jelentés Tevő asszony is elmondta, majd visszadom neki a szót, ha Gönc asszony eh, felszólalt. Tehát elmondta a jelentéstevő asszony is mm, arra, hogy tegnap volt egy, arról, hogy tegnap volt egy vita a eh, ciprusi elnökség eh, munkaprogramjáról. A tanács asztalán jelenleg ott van egy kérelem a válság derogáció meghosszabbításával kapcsolatosan. Ugye ez a 2012-es, 2013-as évekre vonatkozik. A válság kritérium ugye úgymond már nem létezik 2011. december 11-e óta, ugyanis a, nagyon rövid távra tervezték a válságkritériumot. Éppen ezért meg kellene e, ugye hosszabbítani a válságderogációt. Két, úgy tűnik, hogy 2012-re ez már nem lehetséges, ha bár én fenntartom ezt a kérelmet. Úgyhogy a, e, ezt a javaslatot mindenképpen fel kell újítani, meg kell újítani. 2013-ra vonatkozólag a helyzet, a kontextus nem igazán javult. Nem tudom, hogy mi lesz a helyzet a tanácsban, de ha jó jelzéseket akarunk küldeni, akkor ezt mindenképpen támogatni kell. Ami a, az Agri bizottság gal kapcsolatos kérdést illeti. Remélem, hogy mm, korrekt módon fogunk megegyezni, és hogy igaza van a jelentéstevőnek, amikor azt mondja, hogy alapvetően ugyanabba az irányba haladunk, azonban ebben a dossziéban ugye egyrészt a bizottság egy olyan javaslatot tesz, amely nem elfogadható, vagy nagyon eh, is kritizálható. A mezőgazdák bevonásáról szól ez a javaslat. Ugye vannak olyan országok, amelyek eh, jelentős módon támogatott országok a mezőgazdaságban, és eh, a, van egy második dolog, a bizottság javaslatával kapcsolatosan, az szóval az, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos elemeket is nagyon szorosan figyelembe veszi. Én azt hiszem, hogy itt máshogy kellene eljárni, és a globalizációs alapot mindenképpen meg kell nyitni én azt hiszem, hogy a fenntartható fejlődés kell biztosítanunk, és ezt Rióban is kimondták, és hogyha kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk országokkal, akkor mindezt figyelembe kell venni a hosszú távú, fenntartható fejlődést. Mindezzel szemben a gazdák, az egyéni vállalkozók kérdésével kapcsolatosan azt láttuk a munkacsoportban, és egy spanyolországi esetre is emlékeztetek. Ugye a spanyol elnökség alatt merült fel a egyéni, független munkavállalók szociális védelmének a kérdése. Ugye a válsághelyzetben ugye, semmiféle szociális védelmet nem kapnak, nem kapnak munkanélküli segélyt, tehát ott állnak csupaszon, úgymond ezeket az egyéni helyzeteket, eseteket szintén figyelembe kell venni, beleértve bizonyos gazdákat is. Még két másik elem, ez a bizonyos az alap integrálása az Európai Szociális Alapba, hát nem tudom, hogy, hogy hogyan fogunk tovább fejlődni, de hogyha azt szeretnénk, hogy a globalizációs alapot sokkal gyorsabban mobilizálhassuk, akkor egy másik költségvetési rendszert, egy más költségvetési rendszert kell találnunk. Ugye itt nagyon hosszadalmas az engedélyezési rendszer is. Továbbá már számos esetben elmondtam, amit Frederik Darden is mondott, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap kapcsolatosan vannak újabb javaslatok, Szerkász úrnak is van javaslata, a francia kormány asztalán is vannak most új javaslatok azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezt az alapot egy olyan eszközé tenni, tenni, amely segíti például a reformokat is. Gönc Kinga asszony, és aztán a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, csak egy rövid észrevételem lenne ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket itt felvetettek. Úgy gondolom, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapfilozófiája, felhasználási módja nagyon különbözik a szociális alapjaitól, úgyhogy úgy gondolom, hogy félrevezető lenne a dolgokat összekeverni. A szociális alapot nemzeti szintre osztották le, operatív programok révén működik, más filozófia működteti, bár időnként ugyanazok azokat a célokat szolgálja a két alap, munkahelyek teremtése, növekedés teremtése, stb. Úgy gondolom, hogy nem kellene összemosni a kettőt, ez kockázatos lenne. Marian Harkint pedig arra biztatnám, hogy küzdjön az alkalmazkodási alapért, ne adja fel, és hadd mondjam el, hogy támogatni fogjuk ebben a küzdelemben. A válságnak a jellege sokat változott, nem mondanám, hogy nincs már szükség ugyanakkor erre az alkalmazkodási alapra hogyha nem elég hatékony, akkor meg kellene gondolni, hogy hogyan lehetne úgy megváltoztatni, hogy hatékonyabbá váljék, de az világos, hogy gyorsan alkalmazható, célzott, európai szinten bevethető, a szolidaritást erősítő eszközre szükség van. Másfajta szolidaritás ez, mint a szociális alapé. Az is felvetődött, hogy most bevonjuk-e vagy ne a gazdákat. Most, hogyha a gazdáknak olyasmire van szükségük, mint másoknak, akik szintén áldozatai a cégek csődjének, a válságnak, akkor felvetődhet, hogy a capből tegyünk félre, vagy a kapból tegyünk félre egy pénzösszeget, és akkor alkalmazzuk úgy, mint az alkalmazkodási alapot, de az teljesen abszurd lenne, hogy az alkalmazkodási alapból félretegyünk egy meghatározott összeget, azt mondva, hogy ennyire szüksége lesz a gazdáknak. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási összeg, és egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb felhasználása lenne, hogyha a gazdáknak adnánk. Köszönöm. Vodnicki asszony a bizottság részéről. Thank you very much indeed, Madam President. Um, Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm jelentéstevő asszonynak ezt az elkészített jelentést. A jelentés nagyon világosan megmutatja, hogy milyen sok munka, munkát fektettek bele, és abba, hogy a konszenzust megtalálják. Nagyon érdekes volt a vita. Vitából is kiderül, hogy támogatást élvez a jelentéstevő asszony által kialakítani próbált egyensúly. Nem szeretnék túl sok megjegyzést fűzni a gazdálkodókkal kapcsolatos kérdéssel, mert úgy tűnik, hogy itt erről konszenzus született. A, az érvek igen logikusak azok az érvek, amelyek a gazdálkodókról szólnak, tehát, hogy a gazdálkodókat a lakosság más szegmentjeihez hasonlóan belefoglaljuk-e az egérbe, vagy nem. Szóval ehhez nem szeretnék megjegyzéseket tenni, viszont más témákban szívesen hozzászólnék a javaslatokhoz. A javaslatok legnagyobb része igen pozitív és hasznos lesz a bizottság számára. Hogyha a különböző aspektusokat most végigvesszük, akkor megemlíteném például az újrafoglalkoztatási arányt, és hogy azt hogy mérjük. Azt a meg végrehajtási időszak végén kellene mérni, egy, ahelyett, hogy egy év után mérjük. Mi ezt nem tartjuk logikusnak, hiszen 24 hónapos támogatást biztosítunk, és nagyon sokan a támogatottak közül igénybe is veszik ezt a két éves időszakot. Ezért úgy gondoljuk, hogy logikusnak tűnne az, hogy a végrehajtási időszak végén mérjük meg az újrafoglalkoztatási arányt, ahelyett, hogy az időszak felénél tennénk ezt. Van még egy szempont, amelyet itt lejegyeztem papírjaimban, az pedig az, hogy a beruházási támogatásoknak nem kellene túllépnie a 25 ezer eurót, itt 35 ezer helyet javasolták ezt az összeget. Hogyha a gazdálkodókat nem foglaljuk be az EGF-be, akkor a 25 ezer euró elég kell, hogy legyen, és ez így elég lenne a munkavállalók legnagyobb részének a jelenlegi EGF keretében nem nagyon volt szó arról, hogy túl kellett volna lépni ezt, úgyhogy szerintem ez is működne így, ahogy a javasoltak szerint áll. A technikai támogatással kapcsolatban egy 7%-os plafont javasolnak, jó ötletnek tűnik, hiszen a jelentéstevő is megjegyezte, hogy az első tagállamból érkezett kérelemben is magasabb már ez a ráta, mint az eredeti 4%-os, és a abban, azokban az egyet esetekben is magasabb lenne, amikor legtávolabbi régiókról van szó, illetve olyan problémák esetén, amikor megerősített ellenőrzésre van szükség. A szociális partnerekkel tartott konzultáció is, javaslata is fontos számunkra, hasznos, és önök is említették, hogy pozitív elemnek bizonyult a már jelenlévő esetekben. Jól értem, hogy az elnök asszony szeretné, ha nem sokára befejezném? Jó, akkor röviden még szeretnék annyit elmondani, hogy a jelentéstevő azt javasolta, hogy a felsőoktatás esetében a végrehajtási időszak hosszabb legyen. Lehet, hogy ezt nehéz lesz megvalósítani, mert a végső jelentés még mindig 24 plusz 6 hónap után kell, hogy elkészüljön, úgyhogy nem vagyunk benne biztosak, hogy ez részleteiben megvalósítható lesz. Az éves jelentéstevés kérdése a két éves jelentések helyett munkaerő megtakarítása szempontjából ez nem túlságosan nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy a bizottság véleményét kifejeztem a legfontosabb kérdésekben, és rendelkezésre állok további kérdések megválaszolásában. Köszönöm szépen, előadóasszony, köszönöm szépen, elnökasszony. Most kettő vagy hét percig beszélhetek. Mennyi időnk van? A két perc sokkal jól, jobb lenne. Jó, akkor két percig beszélek. Jó, ez azt jelenti, hogy minden kérdésre nem tudok kitérni, de úgyis mindenkivel eh, egyenként fogok beszélni. Darden, Christensen úrnak, a, kis cégekkel kapcsolatban, eh, illetve a mikrovállalkozások és a KKV közötti eh, homályos határvonalal kapcsolatban. Nos, egy-két-három alkalmazott esetében mikrovállalkozásról beszélünk, legalábbis ez így szokott lenni a szövegekben. De erről ezt majd még megbeszéljük. Együttfinanszírozási arány, Darden úr beszélt róla, a régió helyzete, a munkaerőpiaci helyzet, igen, ezt esetenként kell megvizsgálni, ezt megbeszélem majd önnel, nem tudom, hogy hogyan tudjuk megoldani, de nyitva vagyok a vita előtt. Marán Sortjé asszonynak, nagyon örülök, hogy támogatja az alapot, illetve Portas úrral is beszéltem róla, és nagyon jó munkát végzett ő is, köszönöm szépen ezt, és aztán a válságderogáció meghosszabbítását én is támogatnám, megvan a pénz, nagyon sokan ebben az irányban nyilatkoztak meg, ami a gazdákat illeti. Nos, a háztartásokat be lehet vonni, amelyek ugye földeken is termelnek, de nem ugyanolyan feltételekkel, mint másokat a Cornelissen asszony az egf isf e be való beleintegrálásáról beszélt. Egy szinten ez vonzó, más szinten viszont egyáltalán nem vonzó. Hallottam az eltérő véleményeket, ezt meg fogjuk beszélni, az én személyes vélemény véleményem az, hogy kétlem, hogy megállapodásra tudunk jutni, de azért ne adjuk fel már most egyes hozzászólók magasabb együttfinanszírozási arányról beszéltek, illetve a nemi egyenjogúsági aspektusról is, illetve az ápolási segélyekről. Ez is része már. Makonáki kollega támogatását is köszönöm, csak Németországról van szó vannak nagyon kis országok is, amelyek úgy érzik, hogy nem túl magas az együttfinanszírozási arány, vagy nem elég magas. Szóval nagyon sokféle ér van a blokkolás mögött az egyik dolog, amit mindenképpen megpróbálunk megvalósítani, az az, és a magyarázó memóban ez benne lesz, hogy a tagállamok kezdjék el a finanszírozást, és hogyha a csomag vonatkozásában, és hogyha nincs pénzük, akkor a legkevesebb, legkisebb összeggel kezdjék. Harasz asszony több mindenről is beszélt, végül pedig a bizottság részvételt is köszönöm, a befektetési segéd szándékosan csökkentettem 25 ezerre, gyors számítások alapján, hogy mennyi pénz is van, illetve hogy eddig mi történt, hogy a 35%-ra megyünk föl, 35 ezerre megyünk föl, bocsánat, akkor ez egyszerűen nem fog beleférni a két éves témával kapcsolatban, mert az elején nem említettem, olyan a helyzet, hogy amikor mondjuk egy tagállam októberben, novemberben kéri az IGF e alkalmazását, és a harmadik szintet akarják igénybe venni a munkavállalók. Legkorábban ez a következő szeptemberben e, valósulhat meg. Tehát a következő e, alkalomnál. Ezért kérem én ezt a két éves szabályt, és a bizottság majd meglátja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. Egy csomó mindent mondhatnék még, de egyelőre itt megállok. Nagyon örülök, hogy az árnyékelőadókkal ilyen jól együtt tudunk működni, és kérem, hogy bármelyik képviselőtársam nyugodtan keressen meg. Elnök, rendben, az Európai Bizottság hosszan beszélt, de nem reagált arra a javaslatra, hogy 2013 utánra átfogalmaznák az alkalmazkodási alap működését. Vignár asszonynal erről még egyeztetnünk kell. Ez a rendszer mindenképpen nagyon hasznos. A módosítók benyújtásának határideje július 9-e 12 óra. Napirend 9-es pontja. megbeszéljük Elizabeth Morán jelentésének módosítóit, az Európai Szociális Alap és az 1081 per 2006-os rendelet hatályon kívül helyezése vonatkozásában 426 módosítót kapott Morán asszony, nem kérem, hogy az összeset észrevételje, észrevételezze, de általában számoljon be róluk. Mm, rendben, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megnyugtatni elnök asszony, úgy gondolom, hogy a szociális alappal foglalkozó munkacsoporttal kapcsolatban önnek időnként kételjei voltak, de most a foglalkoztatási szakbizottság en, e, e munkacsoport pártok munkájának gyümölcsét élvezi minden frakció révén, úgyhogy mindenek előtt köszönetet mondanék az összes árnyék előadónak, akik az Európai Szociális Alappal jó együttműködő szellemben már régóta foglalkoznak. Ez nagyon fontos a munkánk érdemi részét illetően, ugyanakkor abból a szempontból is, hogy a foglalkoztatási szakbizottságnak a feladatkörét pontosítsuk a többi parlamenti szakbizottságéhoz képest. Röviden eh, hiszen említette az elnök azt mondja, hogy több mint 420 módosítót nyújtottak be a különböző frakciók, eh, elmondani, hogy eh, milyen szellemben és milyen elvek mentén dolgozunk a munkaelvünk az, hogy megőrizzük a keretszöveget, és a preambulum bekezdésekbe tesszük mindazokat a módosítókat, amelyek a szociális alap megvalósításával kapcsolatosak, annak érdekében, hogy tiszta maradjon, ha fogalmazhatok így a szöveg, és könnyű legyen azt alkalmazni. Második észrevétel a tematikus célkitűzéseket és a finanszírozási prioritásokat szeretnénk továbbra is érthetőnek megtartani, mobilitás, foglalkoztatás, életen átvaló tanulás, szegénység elleni küzdelem, és a közigazgatások hatékonysága. Harmadik elvünk, el akarjuk kerülni, hogy restriktívek legyünk, hogy rugalmasan tudják a tagállamok alkalmazni a pénzeket. Miért? Azért, mert láthatjuk, hogy az Európai Szociális Alapot ö, talán még többet fogják használni a jövőben, mint most, úgyhogy még hatékonyabb ö, ö, lehet, szeretnénk a tagállamok által való felhasználást tovább erősíteni. Miután most így megfogalmaztuk ezeket az elveket, szeretném azokat a pontokat is megemlíteni, amelyekről vita folyik, amelyekhez módosítókat nyújtottak be, és amelyekről kompromisszumos módosítókat készítünk. Első dolog, a 25 százalékos szociális alap arány megszabása a strukturális alapokon belül. Ma délelőtt már volt erről szó, az összes módosítóból ez derül ki, és a kompromisszum is ebben az irányban hat. A második pont, lehet, hogy erről lesz egy kis vita, mert vannak olyan ö, frakciók, amelyek nem értenek egyet. A szociális alap, az ESZA 20%-a a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos. Tehát százalékban kifejezve ez így nézne ki. A második nagy téma a makroökonomiai feltételekhez kötöttségre nem térünk vissza, mert mindenki egyetért ezzel kapcsolatban tematikus koncentráció a harmadik, ugye négy szerepel a kezdeti szövegben, ezt hatra lehetne emelni, és így továbbra is könnyű lenne alkalmazni. Következő pont a képesítés nélkül az iskolákból kikerült fiatalok helyzete. Ez egy célpopuláció, amivel foglalkoznunk kell. A módosítókban szerepelni fog a szociális partnerek integrálása is, hiszen ez a záloga a kollektív munkának, és nyilván a hatékonyságnak is a hosszú távon. Aztán eh, hangsúlyozni akartuk, hogy kollektív, prospektív jövőképpel kell élnünk, a e, vállalatok, illetve a munkavállalók e, képességeinek e, perspektívei tekintetében. Nyilván itt a, a képességek és az életen átvaló tanulás témája vetődik fel. Tehát ezek a nagy témái a dokumentumnak most szeretném elmondani, hogy milyen munkamódszerrel élünk, és nagyon röviden, hogy mi lesz a menetrend. Általában a módosítókról összességében elmondanám, hogy tegnap volt egy hosszú kollektív egyeztetésünk az összes adóval megvizsgáltuk a módosítókat, mármint egy 60 kompromisszumot javasoltam, annak érdekében, hogy konvergencia pontokra építve a frakciók között együttműködhessünk. A jövő héten a különböző frakcióktól beérkezett anyagokat kedden 9 órától, 26-án kedden 9 órától összesítjük. Vállalom, hogy ezt a begyűjtő, összesítő munkát péntek reggelre, tehát a jövő péntek délelőttre elvégzem, oly módon, hogy az árnyékelőadók kompromisszumos módosítókkal foglalkozhassanak a Strasburgi hét kedjén szerdáján, július másodikán és harmadikán, és mindenki egy hullámhosszon legyen, és így úgy gondolom, hogy ötödikén sor kerülhet a szavazásra is. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy gyorsabban tudunk így haladni, mint hogyha a szavazás ennyi módosító alapján kerülne lebonyolításra. Minden árnyék előadó képviselőtársnak köszönetet szeretnék mondani az összes frakció részéről, és remélem, hogy ilyen szellemben és ilyen sebességgel folytathatjuk a munkát egészen július 5-ig. Köszönöm, Gönc Kinga asszony, aztán, Gönc Kinga asszony, aztán Kuszlowski úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadó kollégának. Hihetetlen munkát végzett, rengeteg módosító érkezett, ahogy a bevezetőben említették is. De úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból <clears throat> tényleg hasznos volt a munkacsoport, hiszen részleteket meg tudtuk beszélni, jól megismertük egymás véleményét, nem kellett nulláról indulni, amikor a különböző módosítókkal kezdtünk foglalkozni. Úgy gondolom, hogy számunkra a legnagyobb probléma a nagyon rövid határidő. Hogyha július 5-én akarunk szavazni, ugyanakkor, amikor az általános keretekről, rendelkezésekről, ami ugye észszerű, akkor fel kell gyorsítani a munkánkat, és úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy úgy foglalkozzunk az összes módosítóval, hogy ne okozzunk több kárt, mint hasznot az eredeti szövegnek. A bizottság javaslattervezete nagyon jó volt, és igyekeznünk kell sok szempontból megvédeni ezt a szöveget. A legfontosabb irányokkal kapcsolatban megállapodás alakult ki, nem látok ebben problémát. A makroökonomiai feltételek témájáról megállapodtunk, megállapodtunk a minimális részről, szociális integráció, ISF, strukturális alapokon belül, Tegnap elkezdtünk foglalkozni a kompromisszumos módosítókkal. Tegnap említettem, hogy a fő aggályom a tematikus célkitűzésekkel kapcsolatos nagyon sok módosító próbálja finomítani ezeket a tematikus célkitűzéseket, minél több aspektust felsorolva, de lehet, hogy ez azzal fog járni, hogy beszűkül a tagállamok szabadsága, csak a számukra legfontosabb tematikus célokat fogják elfogadni. Tehát óvatosnak kell lennünk ezzel a finom hangolással, ne szűkítsük le túlságosan a célkitűzéseket, ne álljon elő egyensúlyhiány, tagállamok válogatni fognak, ugye hatot választhatunk, a legfontosabbakat, a kezetektől fogva azt mondjuk mi is, hogy amellett, hogy a legfontosabb célkitűzések némelyikét kiválasztjuk. Az is fontos, hogy a partnerségi szerződésekben megállapodjanak arról, hogy a nemzeti foglalkoztatási programok, stratégiák, roma stratégiák milyen részt tesznek ki látnunk kell, hogy az EU programok miként kontribuálnak a nemzeti stratégiákhoz, mennyire hasznosak. Fontos látni az összekapcsolódást a két terület, a két féle eszköz között. Meg kell próbálnunk felgyorsítani a munkánkat, ahogy az előadó asszony is említette, Két egyeztetést tűztünk ki a részletek megbeszélésére, és írásbeli ajánlást fogunk kialakítani a kompromisszumokra. Úgy gondolom, hogy megvan a legjobb esély arra, hogy a, legalábbis a legtöbb frakció, ha nem is mind egyetért majd ezekkel. Köszönöm. Kosztovszki úr, aztán Harkin asszony. Pani Przewodnicząca, Na wstępie chciałem złożyć wyrazy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni jelentéstevő asszonynak, hiszen rendkívül jó szöveget készített el, nagyon érdekes megjegyzéseket készített a javaslatokhoz. Két gondolatra szeretnénk összpontosítani, amelyek körül a módosítóim is csoportosulnak, a különböző közösségi eszközök közötti kommunikációt javítanunk kell. Valóban világosan meg kell húznunk az, a határvonalakat, az innovációs, az Erasmus mindenkinek, vagy az EDF programok között, annak érdekében, hogy semmiképpen ne kettőzzük meg a támogatást, és hogy a szinergiák meglegyenek a különböző alapok között. Az Európai Szociális Alapnak az eredményekre kellene koncentrálnia az eljárások helyett, ezért a bizottság egyszerűsítési szándéka ér, figyelemre méltó. Az összegek és egyéb olyan javaslatok, amelyek az eljárások egyszerűsítésére vonatkoznak, ezek tényleg értelmesek, és a tagállamoknak ehhez hozzá kellene csatlakoznia. Kín asszony, köszönöm szépen. Nagyja nevében szólok, mert ő nem tud itt lenni. Nagyja megvan arról győződve, hogy gyümölcsöző volt nagyon tegnap az árnyék jelentéstevőkkel való találkozó, és nagyon jók a kompromisszumok. Szeretné aláhúzni azt, hogy a szociális partnerek és az NGO-kon túl a helyi és regionális testületeket jobban be kell vonni. Nem csak a nemzeti szinten, úgy gondolja, hogy a bevándorlók vagy a menekült státuszkérőket szintén be kell vonni, sőt, ezek számára biztosítani kell, hogy az Európai Szociális Alapból támogassák őket. És nagyon jó volt ez a, az együttműködés. Először Tomás Manu következik. Köszönöm szépen általánosságban én is támogatni tudom a jelentést. Jó a jelentés, és biztos, hogy végül nagyon jó kompromisszumot fogunk tudni elérni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden nehézség ellenére sikeres ez a projekt. Rengeteget panaszkodunk ar- arról, hogy az ESZA nem elég hatékony, hogy nem elég gyorsan működik, és ezeknek van is jogosultsága. Természetesen még több pénzt szeretnénk, és még hosszabban tartó projekteket, de muszáj, hogy értelmes kompromisszumokat kössünk mindezekkel kapcsolatban. Az ez a, valóban bebizonyítja, hogy az európai többet, több, többletérték itt tényleg létezik, és a célcsoportokat ezzel a programmal sokkal könnyebben elérjük, mint bármely más programmal. A tömegsporttal kapcsolatban lenne néhány javaslatom. Persze semmi köze nincs a jelenlegi foci Európa-bajnoksághoz, hiszen ott rengeteg pénz van a médián, média központos, központjában vannak, de nem erről szeretnék most beszélni, hanem a tömegsportról, hiszen rengeteg embernek szüksége lenne arra, hogy tömegsportban részt tudjon venni, de nagyon kevés támogatás jut a tömegsportnak. Ezzel kapcsolatban készítettem néhány módosítót, mert úgy érzem, hogy a tömegsportnak is, tömegsporttól is sem szabad megfeledkeznünk, és támogatnunk kell ezt a területet, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki támogatás nélkül semmiféle lehetőséggel nem jelentkezne, nem rendelkezne ez ezen a területen. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönetemet fejezem ki Noán Sáti asszonynak a munkájáért, a támogatásáért és az együttműködésért, amelyet kifejtett az árnyék jelentéstevők felé is. Elmondanám azt is, hogy mennyire támogatjuk a szociális alapot. Ugye az én eh, saját régiómon is nagyon sok olyan példát látok, amelyek arról szólnak, hogy a szociális alapból mennyi fiatal tudnak támogatni, például segítik őket. De azért vannak aggája is, aggájaim is. Ugye itt eh, a párhuzamosság eh, Például ugye vannak más alapok is, például a kultúra, ja, kult bizottság is foglalkozik ezzel a témával. Tehát el kell kerülni a párhuzamoságot. Támogatom, amit Gönc képviselőasszony mondott a szöveggel kapcsolatosan. Nagy vita volt tegnap, hogy milyen listát vegyünk bele. Azt hiszem, hogy mindenki szeretné egyszerű, egy egyszerűbb szöveget szeretne, és nem valami hosszú listát. Itt például az egyes bekezdésben a kettes részt, a hármas bekezdésben szintén azt tervezzük, hogy törül, hogy törölnénk ezeket a részeket. Természetesen a szegénység ellen fel kell lépni, de ez egy eredmény. Ugye a munkaerőpiac, a szegénység elleni harc, a szociális kirekesztés elleni harc, a képzés, stb. Tehát ezek nagyon fontos területek, de úgy gondoljuk, hogy tehát vannak olyan célkitűzések, amelyek hozzájárulnak a célkitűzések megvalósításához az, az ESZA segítségével. Két más dolog. Ugye van egy olyan szöveg, amelyben az egyenlő bérekről van szó, egyenlő béreket, egyenlő munkáért. Ma már volt olyan jelentés, amely szintén foglalkozik ezzel a témával. Ugye azt is meg kellene vizsgálni, hogy a menekül státuszt kérők között is különbséget kellene tenni. Tehát vannak olyanok, akik már megkapták a menekült státuszt, vannak olyanok, amelyek, akik még nem. Tehát akik már megkapták a munkanélkül, megkapták a menekült státuszt, igen, azokat támogatni kell. Köszönöm. Rendben van, köszönöm szépen. E, azt kérem a jelentéstevőtől, hogy nagyon rövid legyen, ahogy mondtam Harkin asszonynak is. Először is köszönetet szeretnék mondani minden e, jelentéstevő kollégámnak mind azért, amivel hozzájárultak e jelentéshez. Feljegyeztem a megjegyzéseket, azt hiszem, hogy meg fogjuk találni azokat a kifejezési formákat, amelyek teljes mértékben megfelelnek majd minden frakciónak. Nagyon óvatosan fogunk eljárni annak érdekében, hogy ez az Európai Szociális Alap továbbra is a különböző szakmai integráció támogassa, ahogy Thomas Mann úr is mondta, hogy mennyire fontos az szakmai integráció, és természetesen elég széles a lehetőség. Ugye ebbe bevehetjük a különböző programokat is, de itt mindenképpen a szakmai integrációról kell szólni. Van valami, amiről még nem is beszéltem önöknek, nevezetesen, hogy integrálni kell a különböző véleményeket, véleményjelentéseket a mi munkánkba is, tehát a már mi meglétező jelentéseket. Úgyhogy ezt meg is fogom tenni majd a munkacsoportunkban hogy együtt működhessünk, aztán majd politikai szinten is. Azt hiszem, hogy nagyon gyorsan dolgoztunk, és, és remélem, hogy július 5-én hatékonyan fogunk eljárni, már csak azért is, mert a bizottság szövege is nagyon érdekes volt, nagyon pozitív volt, jó volt dolgozni ezen a szövegen, hogy mindenkinek köszönöm a munkát. Fel fogjuk gyorsítani ezt a munkát. Elnök asszony, ugye a menetrendben látom, hogy nem lesz a kompromisszumos módosítókról juta, vita, úgyhogy biztos, hogy érdekli majd a kompromisszumos módosítók tartalma a képviselőket, tehát akkor mikor lesz erre lehetőség? Esetleg ezt megmondaná? Elnök asszony, ugye az elvégzett munka homályában ugye minden ányék jelentéstevő a saját frakciójában dolgozik a kompromisszumos módosítókon. Ezeket össze fogjuk gyűjteni, és rendszerezzük kedden vagy szerdán ha kell, akkor még akár egy plusz ülést is megszervezünk. Tehát a jövő héten akkor megkapjuk, a jövét végén megkapjuk a kompromisszumokat. Igen, minden jelentéstevő meg fogja kapni péntek reggel a kompromisszumos módosítókat. Hogyha még kiigazításokra lesz szükség, akkor kedden vagy szerdán ezt meg fogjuk tenni. Tehát péntek reggel ezt meg fogják kapni. Ezt a kötelezettséget vállaltam tegnap a kollégáimmal. Tehát 29-e ez a péntek. Elnök asszony, elnézést kérek, hogy ismétlem magam, de tehát akkor 29-én fogja elküldeni mindenkinek a módosító indítványát? Válasz, tehát igen, azok már az újak lesznek. Már tegnap elkezdtünk dolgozni a módosító indítványokon, tehát akkor 29-e és július 5-e között a képviselők tanulmányozhatják ezeket a módosító kompromisszumokat. Ugye mivel elég egy felgyorsított eljárásban vagyunk, tehát tudni kell azt teljesen átlátható módon, hogy mi is a helyzet. Tehát akkor július 5-én fogunk szavazni. Szeretnék arra még emlékeztetni, hogy Kozák úr jelentésével kapcsolatosan, ugye Kósa, Kósa úr jelentésével kapcsolatosan is még majd meg kell vitatnunk azt ezt a bizonyos 25%-ot, tehát akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és áttérünk a tízes napirendi pontra. Philip Bulan úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok én is nagyon gyors lenni, előre haladt az idő a 2013-as költségvetésről, itt elsősorban ugye a foglalkoztatási szakaszról szeretnék néhány szót szólni. Örülök, hogy a kötelezettségvállalásokat növelték, a KKV-k, a fiatalok munkavállalás a válsághelyzetre vonatkozóan, tehát szükség volt arra, hogy a költségvetés növeljék a foglalkoztatás terén, és nem megszorításokat eszközöljenek. Azt szeretném, hogy az a bizonyos 22 milliárd, amelyet nem használtak fel, ezeket használják fel az összes tagállam ra vonatkoztatva, ahol mindenképpen szeretnék a fiatalok munkavállalását ösztönözni. Ahelyett, hogy 5,3 milliárddal csökkentetik a költségvetést, hát inkább jó lett volna ennyivel növelni, természetesen ezt szívesebben vettem volna. A szociális kohézió, a szociális konvergencia is fontos, hogy az egyéni vállalkozókat is, a hajléktalanokat is tudjuk támogatni. A polgás, ugye 2013 az Európai Polgárság éve, és ezzel lehetővé kellene tenni a foglalkoztatási mobilitást, a mozgásban az ifjúság programot, szintén támogatni kellene. Ennyit akartam mindössze elmondani, természetesen várva, hogy július végére, a, július közepére a tanács elmondja a véleményét. Köszönöm Frederik Darden következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani azt, hogy csak úgy, mint a költségvetési háromoldalú tárgyalásokkal kapcsolatosan egyetértek a jelentéstevővel, de ami a kötelezettségvállalásokat illeti, üdvözölni kell a jelenlegi helyzetet, de mindenképpen fontos a kifizetések témája is. A múlt évi költségvetéssel kapcsolatosan ugye azt láttuk, hogy a tanács a kifizetési előirányzatait inkább csökkenti, és mivel most a pénzügyi programozás végére ér igyekeztünk, jönnek be a számlák, éppen ezért nagyon oda kell figyelni erre a jelenlegi helyzetre. A második megjegyzésem a, ugye a globalizációs alappal kapcsolatos. Most volt a vita erről a témáról. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma. Mindenképpen bátorítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokat. Ugye említettük, hogy mi a helyzet a globalizációs alappal, hogy mennyire törékenyé vált ez az alap. Aztán vannak előkészítő akciók, a jelentéstevő a véleményében szól a, arról, hogy a munkavállalók is lehetnek részvényesek az adott vállalatokban, a szociális kirekesztéssel kapcsolatosan is kell újabb akciókat indítani, erről is volt már szó az előbbiekben. Természetesen egyetértek azzal, amit a jelentéstevő elmondott, hogy a mozgásban az ifjúság programot mindenképpen garantálni kell a fiatalok számára, és támogatni kell. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője ezt akar-e szólni, ha nem, akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek. Elnök asszony, nem igazán van több mondandóm. Azt hiszem, hogy nagyon nagy lesz azonban majd a probléma. A kompromisszumok kialakításánál ugyanis fontos lenne a foglalkoztatás problémáit megoldani, a válságkezelés, az adósságkezelés időszakában reméljük, hogy a Költségvetési Bizottság és a tanács is közreműködik majd hatékonyan ebben. Köszönöm szépen, ahogy ön is mondta. A módosít módosítások benyújtásának határideje majd a tanács szövegétől fog függni, de reméljük, hogy ez július közepén be fog következni. De mivel van, van egy határidőnk, ami 20, 20 21-e, augusztusban, és akkor még tudnak dolgozni a képviselők. Hatod, szeptember 6-án szavazhatunk, természetesen rugalmasan kell ezt is tekinteni. Most pedig az utolsó napi rendi pont következik, a 11-es rendi pont. Manescu asszonynak adom meg a szót. A, az IMCO részéről Imko az illetékes bizottság. Manescu asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom minél rövidebben összefoglalni a véleményemet. Mint ahogy tudjuk, a parlamentben az elmúlt években felmerült annak az igénye, hogy a közbeszerzésről szóló irányelveket minőségileg javítsuk, és arra következtetése jutottunk, hogy a bizottság, legalábbis erre a következtetése jutottunk a bizottság elemzése, illetve az auditálási jelentés olvasása után. Ezért a találkozók megtartása és az érintettek eh, való konzultáció után 35 módosító indítványt készítettem el. Ezek szerepelnek a mappájukban is. Ezek hangsúlyozzák azt a tényt, hogy a köz, közbeszerzés valóban az az eszköz, amely nagyon nagy szerepet játszhat az Európa 2020-as célkitűzések végrehajtásánál, illetve elérésénél, támogathatja a vállalkozást, az innovációt, a, és ezen belül fontos a közbeszerzés, a zöld közbeszerzés támogatása, a közbeszerzés segíthet az alacsony szénkibocsátású társadalmi modell kialakításában, illetve az alacsony energiafelhasználás elérésében. A közbeszerzési programokat programokon belül a közpénzeket a lehető leghatékonyabbakan kell hatékonyabban kell használnunk, és a közbeszerzések odaítélésének lehetőségét az egész Európai Unióra ki kell terjeszteni, különösen a válságos időkben. Hangsúlyoznám azt, hogy a közbeszerzés kulcsfontosságú eszköz, nagyon fontos szerepe van az új fenntartható munkahelyek megteremtésének ösztönzésében is tisztességes munkakörülményeket terem, támogatja az innovációt, segít a KKV-knak a működésben, és a hátrányos helyzetű kiszolgáltatott csoportok foglalkoztatását is támogathatja. Azon kívül az európai szociális modellt, amely a fenntartható színvonalas foglalkoztatottságra épül, szintén támogathatja, teremt a kirekesztettség elleni harc folytatására, illetve a megkülönböztetés elleni harcra. Úgyhogy tényleg fontos eszköz. A közbeszerzési eljárások végrehajtásánál fontos, hogy a valódi gazdaságba való beruházásokat támogassuk, amelyek segítségével a válságból ki tudunk lábalni. A vállalatokra nehezedő költségek azonban, amelyek a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatosak, nagyon magasak. Ezeket csökkentenünk kell, erről szól néhány módosító. A részvételi költségeket minél alacsonyabban kell tartanunk a versenyképesség és a hatékonyság kell, hogy a legelső szempont legyen. A vállalkozásokat segítenünk kell abban, hogy képesek legyenek munkahelyeket teremteni. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, amely igen sok érdekes, innovatív javaslatot, ötletet tartalmaz az er, e, irányelv modernizálására vonatkozólag a közművek és a közszolgáltatások terén. Most az a fontos, hogy meglegyen a megfelelő egyensúly egyrészt a között, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, másrészt pedig a között, hogy megfelelő legyen az odaítélési döntés. Ezzel kapcsolatban az innovatív és fenntartható hozzáállása fontos meg kell próbálni a kis és középméretű vállalkozások részvételi arányát emelni a köz, közbeszerzési pályázatoknál. A közbeszerzésnek nagyobb szerepet kell játszani abban, hogy a KKV-k, KKV-kat ösztönözzük a színvonalas, fenntartható munkahelyek megteremtésére. Várom kollégáim megjegyzéseit, illetve módosító indítványait ehhez az e, irányelvhez, és remélem, hogy nagyon jól fogunk tudni együttműködni, sikeres munkát fogunk tudni végezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szerkesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. François Castex kolléganő nevében, aki sajnos nem tudott ma délelőtt velünk lenni, azt mondanám, hogy a frakciónk is nagy jelentőséget adott ennek az ügynek, víz, közlekedés, szállítás, postai szolgáltatások érintettek. Csupa olyan tényező, amelyek, a, amelyek több millió hátrányos helyzetű európai állampolgár életminőségét meghatározzák. Nem szeretném most itt kommentálni az összes módosítót, de mi is fogunk minden bizonyal módosítót benyújtani, mi a KKV-k versenyhelyzetére helyeznék a hangsúlyt. Nagyon sok minden egyetértünk, de a társadalmi igazságosságról sem szabad megfeledkezni. A foglalkoztatási és szociális ügyi szakbizottságnak ki kell térnie erre is. Nagyon sok európai polgár számára mindezek a szolgáltatások nem csak hatékonyságot, hanem életminőséget is jelentenek. A közbeszerzéseknél szociális záradékot is alkalmazni kell. Nem szabad, hogy az ár legyen az egyetlen aspektus, amit figyelembe vesznek, amikor odaítélik valakinek a megrendelés. Nagyon fontos, hogy a minőség magasabb legyen és igazságosabb legyen a megoldás. Köszönöm. Kérje valaki még a szót? Nem. A bizottság hozzá kívánna szólni. Csak egy általános észrevétel. A bizottság köszönetet mond a foglalkoztatási szakbizottságnak a véleménytervezetért, és osztja az előadóasszony véleményét azzal kapcsolatban, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani egyfelől a 2020-as célok teljesítése, jobb szociális beilleszkedés, innováció, környezetvédelem, egyfelől, illetve a szabályok egyszerűsítése között másfelől, hogy ne legyenek túlzottak az adminisztratív terhek a gazdasági szerepvállalók és konkrétan a kkv számára. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy világos fogalmakat kell alkalmaznunk, ne lehessen félre értelmezni azokat, és továbbra is a szerződéses elveket, a diszkrimináció tilalmát és az átláthatóságot kell szem előtt tartani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, kérje valaki még a szót. Nem, akkor visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, és köszönet a kollégáknak is. Mint említettem, várom a javaslatokat az árnyék előadóktól, együtt fogok velük működni, és minden véleményt figyelembe veszek majd. A társadalmi igazságosság és az egyensúly szükségletét, a 2020-as elvek teljesülése és a hatékonyság között, és bízom benne, hogy a végeredmény jó minőségi munka lesz, ami tiszteletben tartja mindenkinek a véleményét. Rendben, tökéletes, akkor a napi rendnek ezt a pontját lezárjuk. Július 4-e 12 óra a határidő a módosítókra, szeptember 6-án beszéljük meg őket, a délelőtti ülés munkája ezzel zárul. 15 órakor folytatjuk, Schröter asszony veszi át az elnöklést, nekem más dolgom lesz. Mindenkinek jó ebédszünetet kívánok!